hogy Roziszt asszony is aláírja a listát. Először is, hogyha megengedik, akkor elfogadjuk a napi rendet. Gabriel Mátó jelentéstevő kérésére a 8-as napi rendi pontot, a szavazást elhalasztjuk november 21-ére. Rendben, azt hiszem, hogy nagyjából mindenki megkapta már az erre vonatkozó információkat az ülés előtt. Holnap 9 óra 30-kor kezdődik a koordinátori ülés. Nem tudom, hogy vannak-e megjegyzések vagy ellenvetések a napi rendel kapcsolatban, hogyha nincsenek, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. És ezzel a következő napi rendi pont az elnöki közlemények, ilyen nincsen, jelenleg legalábbis, úgyhogy azonnal rá is térünk az első napi rendi pontra, ami nem más, mint egy nyilvános meghallgatás az óriás vonóhajók, vonóhálós hajók témájában. Kérdés pedig, hogy ezek rombolóak-e, vagy pedig fenntartható formában végzik a munkájukat. Hívhatjuk őket többféleképpen óriási vonóhálós hajóknak, vagy óriás hajóknak. A lényeg az, hogy szeretnénk megérteni azt, hogy hogyan működnek, elemezni szeretnénk a munkájukat, hiszen néha különböző elképzeléseket dédelgetünk, látni kell pontosan, hogy miről is beszélünk, hogyan is működnek ezek. És lehetőségünk nyílik arra is, hogy a környezetvédelmi, illetve ökológiai hatásait vizsgáljuk ezeknek a hajóknak, és ugye nagyon fontos az erőforrások megvédés, ez, ez egy nagyon fontos célkitűzés, és ezért fontos megvizsgálni ennek fényében ezek, ezeket a hajókat. Először is üdvözlöm a meghívottakat. Mindenki tart egy rövid előadást, majd pedig vitára kerül sor, illetve kérdéseket lehet föltenni az előadóknak. Négy előadást fogunk meghallgatni. Először is Gerard van Basfort kapja meg a szót, aki az Európes alelnöke. Gerard, kérlek fáradj ide. Ő lesz az első előadónk. Ezután Brian O. Riordan következik, a Life Platform igazgató helyettese, majd Pere Puig Alinyá, professzor kapja meg a szót. Barcelonából érkezett hozzánk. Itt a tengerekről fogunk beszélni. És végül pedig Pavel Klinshamers kap szót a Greenpeace képviseletében. Gerard, Először is tehát tiéd a szó. Thank you, uh, Mr. President. I'm... Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy jobban tettek ki az én nevem, mint a holland, másik holland előadóét, de hát ez majd idővel javul biztosan. Hogy fogalmazom újra a címet a következőképpen. A, ezek a méhálók mélyen jók, vagy mélyen rosszak, ez itt a nagy kérdés. Ezek azok, azok a képek, amiket nagyon gyakran látunk, hogy ez nagyon nagy eh, a mélyhúzó hálók hatalmas veszélyt jelentenek az, az ír vizek mellett, akkorát, mint az írma, szuper ö, eh, vihar, nem engedhetjük sehol, miri a plakát, a Greenpeace is ö, eh, látható, hogy megjelent a kis sónakon, ott van szerintem Pável maga is, ez nem halászat, mondja a plakát, állítsuk meg a túlhalászatot. Tehát ezeket a méhalókat általában a nagy az rossz címkével illetik. Ez diskurzív framingként nevezzük, tehát keret, bekeretezéshez. Ez, ez itt a, a, a kis halászat, kicsi, de sok halász. Aztán a közepes mértékű halászat, megint csak nagyon sok szereplővel. Kérdés, hogy a, a, a kis mértékű halászat tényleg olyan jó? Hát, a framing, azaz keretezése a témának nagyon fontos. Hogyan tálaljuk a témát? Első kérdés. Vajon miért van az, hogy a nyíltvízű halászatot főleg nagy halászok, nagy halászhajók végzik Európában is? Tehát a nagybani halászat, a nyílt vízi halászat általában. Vajon miért van így? Azért, mert a nyíltvízi halállományok nagy állományok általában. Az észak-atlanti állományokat látják. 2015-ben látható, hogy a teljes biomassa 15-20 millió tonna között volt. Ezek nagy állományok és nagy kvóták. A blue whitingra vonatkozó kvóta 1,4 millió tonna. Az északi herringnél fél millió tonna. Tehát nagy mennyiségű, nagy halmennyiségekről beszélünk, amelyeket az exportálhatóak. Ez egyik oldala dolognak. A másik, nagyon gyakran ezek az állományok nagyon messze vannak a partoktól. Sokszor nagyon nehezen hajózható vad tengervizeken. Tök kicsit mosolyogtam, amikor elnök úr néhány héttel ezelőtt azt mondta, több nyilatkozattal élt az Európai Bizottság javaslatát illetően, hogyan lehetne a dél ö, Pacifik, a dél csendes óceáni halászati szervezetet újra szervezni, és akkor ezt a módosított terjesztette be, hogy újra kell osztani a csendes ötszán déltérségében méltányos módon a, az állami kvótákat a hagyományos és kézi halászat céljából. Ez itt a halászat terület, Csillétől Új-Zélandig húzódik, és csak a 200 mérföldön kívüli, parton kívüli területre vonatkozik. Tehát, hogyha a, a kéz, kétkezi halászokat kiküldenék 200 mérföldön túl a parttól, a nyílt tengerre, az egy öngyilkosság volna egyenlő. És miért fenntartható a, a, a nagy mani halászat? Azért, mert a nyíltvízi halászat globális kereskedelem tárgya. Az EU ipar a nyíltvízi halá, vízi halászat tekintetében versenyképes kell legyen nagyon sok más világszerte működő szállítóval, illetve halásszal, vállalattal, itt vannak a nagy vízi állományok, jó részt, hát tonhal és karthal, a kördigramok mutatják a kifogott hal mennyiséget, és csak, csak ugye egy, egy nyíl megy Nyugat-Afrika felé, Nigéria, meg északon Afrika, Egyiptom felé, látjuk, hogy ez egy, egy globálisan keres, globális kereskedelmi tárgya. Mit jelent a super troller, a ilyen, nagy mélyhalász húzóháló? Sokszor ezt a super trawlert rémként nevezik, holott itt arról van szó, hogy egyrészt fagyasztó létesítménnyel és ten, fagyasztó tengervíz létesítményekkel is el vannak látva ezek a hajók. Ez egy nagy halászhajó, amely fogyasztókkal is bír. Kell egy feldolgozó fedélzet is kell rajta legyen, nyilvánvalóan ezért nagyobb, ahol feldolgozzák frissen a fogott halat, és a hűtőkamrákban, a sárga kockákban tartják őket. És az extra tevékenység miatt kell több legénység és a legénységet ellátó létesítmények. Így módon nagyobb lesz a hajó nyilván, hogy mindez megtörténhesse rajta a fagyasztó méhálóhaló, illetve a, összevetünk egy fagyasztott tengervízzel működővel. Itt egy európai fagyasztó halászhajó, 125 méter, 4000 tonna halat tud felvenni, ez rengeteg hal. Általában 4 hetes utakra indul, néha 3 hét, ha szerencsések, 3-4 hetesek ezek az utak. Hogyha megnézzük a a fagyasztott tengervízi halászhajót, vannak Norván, Dán, Norvég, Dán, éppen egy írhajó. Ez általában rövidebb, 75 méter csak, egy kisebb a rakomány, 2200 tonna, ám csak négy napig képes halászni. Kifut, befut, és kb. két napig, két és fél napig halászhat, és itt kell megfogja a 2200 tonnát. Hát ez a különbség. Mindeket a nagybani halászatot végez, Mind a két hajó ugyanazt a technológiát használja, pontosan ugyanazt a hálót, ugyanolyan méretű hálót húz. Ugyanolyan akusztikai eszközökkel keresi a halat, szonárral, és külön, hogy különbséget tegyen a fajták között, és ugyanazon állományokat célozza meg. A harmadik kérdés, mint fel kell tegyünk, ez itt a fő kérdésünk tulajdonképpen, vajon a szupertrollerek nyíltvízi halászat a fenntartható módon megszervezhető-e? Szerintem igen. A kihasználási szintek, illetve ugye halál, hal mortalitási ráták általában alacsonyabbak itt. A piros mutatja a nyíltengeri halászatot, a nyíltengeri fajtákra vonatkozó, a kék a parti halakra. Nézzétek meg! A, mivel a, látjuk, hogy a hering korosztályokat vizsgálva 2013-tól az expert szakértői csoport szerint csak az öt évnél idősebb korban a, a hering mortalitása csak alig magasabb, mint a természetes. De alig különbözik a halász tevékenység által befolyásoltól. A nyíltengeri halászaton, ugye itt az, úgy tettnék, hogy csak a halászok csak a, a kamatot fogják ki, a tőke állományban marad a vízben. Voltak éppen a legkisebb mindemellett a carbon footprint is tehát a, a teljes protein termelésben, állati fehérje termelésben a nyíltvízi halászat hagyja a legkisebb CO2 lábnyomot, bármely más termelési ággal összevetve a mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben. És nagyon kicsi a bájkecs is, tehát a mellékesen kifogott ö, fajták is nagyon kicsik. Ugyanakkor azok a területeken. Az európai te, nyílt tengeri halászat négy tanúsítványjal rendelkezik. Ezek 80-90%-át lefedik a teljes kifogott állománynak, MSC tanúsítványa rendelkezik, nagyon kevés más flotta mondhatja el magásról, magáról. Mit tesz a, teszünk a menedzsment igazgatási keretek között? Intenzíven össze, együttműködünk a tudományjal és a kutatókkal, saját kutatást is végzünk, saját tudósaink vannak sokszor a fedélzeten, és ezt az ISIS iránymutatása alapján végezzük a kutatásokat, mintákat veszünk, nagyon sok releváns tudományos adat a mi mintavételünkből származik, és az ISIS tudományos folyamatában valósulnak meg, és a stakeholderek részvételét is erősítjük. És párbeszédet folytatunk az NGO-kkal is folyamatosan. Például a Greenpeace-szel is. Én magam is és Pável is aláírói vagyunk egy tíz, tíz éves együttműködés megállapodásnak a flottáink és a Greenpeace között. Miért van szükség tehát a nagy hajókra, halászhajókra? Egyrészt a természetbiztonság szempontjából nem lehet etetni a világ népességét, amely egyre növekszik, csak kis halászhajók által fogott halakkal. Lehetetlen. A parttól messze levő állományokat csak úgy lehet kiaknázni, hogyha nagy hajókkal közelítjük meg őket. És sokszor fagyasztó és tároló létesítményekre is szükség lesz, mert nem lehet visszahozni a halat. Gyakran a kikötői infrastruktúrák nem élnek meg a kis halászokból, csak muszáj be, jövedelmet szerezniük a nagy hajók fogadásából is. A kínai flotta kivétel ugyan, de európai flottákra igaz, hogyha a nagybani halászat működik, akkor nagyon jók a munkakörülmények is. Biztonságos, egészséges munkakörülményeket biztosítanak a nagyhajók, jó minőségű munkahelyeket kínálnak. És környezetbarát a működés. Ahogy előbb elmagyaráztam, és ezen túl az EU flotta a legjobban megfigyelt állam, halászflotta világszerte. Még tehát a konklúziók? Bármi halászati tevékenység lehet fenntartható és nem fenntartható, attól függ, hogy szervezik meg. Nem attól függ ez, hogy mekkora a hajó. Kishajós és nagyhajós halászat is megszervezhető. fenntartható, meg nem fenntartható módon. Egyes halászflották világszerte a sajátságos körülmények miatt fejlődtek nagyhajós halászattá. Például a nyíltvízi halászat. Tehát a tényeket vizsgáljuk, nem utogassunk, ne húzzuk elve rávizes lepedő egyik vagy másik halászati formára. A kis hajós halász és a nagybani halászatnak is megvan a helye a globális gazdaságban. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Brian, a következő előadónk, meg is adom a szót. Igen. Az ipari halászatot képviselte Zserel, Brian pedig a kézi, illetve kismértékű halászatot, majd pedig a tudomány oldaláról Brig Alenya következik, illetve a civil szervezeteket pedig Pável fogja képviselni, tehát így oszlanak meg az előadóink. Rendben, akkor Brian, tessék. Microphone is on. Great. Thank you. Működik a mikrofonom? Rendben, nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre. Egyetértek Van Balsford úrral, Nyilván a kis és a nagyüzemi halászatnak is megvan a maga helye, de fontos, hogy megfelelően kezeljük mindkettőt. Ami a címet illeti, világosan, világosan látszik, hogy én inkább úgy tekintem a vonóhálós hajókat, mint a KHP egyik melléktermékét. Röviden bemutatnám a szervezetet, amelynél dolgozom. Ez a kisüzemi halászatokat képviseli EU-s szinten, európai szinten. Egy szakmai hálózatot képviselünk, Európai Uniós tagjaink vannak, az ő érdekeit képviseljük európai regionális és nemzetállami szinten, és szolgáltatásokat is nyújtunk a kapacitásépítésben például, és más egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk a tagjainknak. Viszonylag új szervezet vagyunk, a közös halászati politika kezdetekor jöttünk létre, utána ugye bekövetkezett egy reforma, amely a kisüzemi halászatokat helyezte előtérbe. 2015-ben nyitottuk meg brüsszeli irodánkat. 16 tagállam tartozik hozzánk, a balti tenger és a földközi tengeri kisüzemi halászokat is képviseljük. A célunk az, hogy a tagjaink kapacitásépítését segítsük, biztosítani kívánjuk, hogy a fenntartható és um, kíméletes halászat uh, lehetőségeit biztosítjuk, fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok terjesztését, politikai hatást szeretnénk gyakorolni, és európai, regionális és nemzetállami szinten kívánunk tevékenykedni. A tagjaink aláírják az alapító okmányunkat, amely bizonyos kritériumokat határoz meg az adott tagokra vonatkozóan, bizonyos felszereléseket használhatnak, és fontos, hogy a helyi közösségekhez kapcsolódjanak ezek a halászatok. Szervezetek szervezete vagyunk, ha úgy tetszik, egy olyan szervezet vagyunk, amely a halászokért létezik, az együttműködésben hiszünk a konfrontáció helyett, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a, mindenki részt vehessen a döntéshozatalban. Külön odafigyelünk a nők szerepére, és megpróbálunk megoldásorientált módon fellépni, ahelyett, hogy magunk is problémákat generálnánk. A tagjaink között olyan halászokat tudunk, tudhatunk, akik megfelelő felszerelést használnak és hozzájárulnak a helyi közösségek fenntartásához és fennmaradásához is. A fenntartható halászat egy nagyon fontos célkitűzése a KHP-nak, és egy nemzetközi vállalást is jelent, ugyanis a fenntartható fejlesztési célok közül a 14. kimondja, hogy fenntartható módon kell kiaknázni az óceánokban, tengerekben található erőforrásokat, kincseket, és a közös halászati politikában lefektették azt is, hogy fenntartható módon kell a halászatot végrehajtani, a közösségek számára fenntartható módon, és bizonyos társadalmi-gazdasági céloknak is meg kell felelnie a halászatnak. A KHP reformban van egy célkitűzés, szerint a kis szigeteken nagyon fontos a halászat, mint tevékenység, is lehetővé teszi a fennmaradásukat. És itt van a KHP-ban egy ennek megfelelő cikk, és úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság három pillére támaszkodik, a környezeti pillére, a gazdaság és a társadalmi pillére, meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt ezek között, és ez azt is jelenti, hogy a különböző érdekek, a kicsi és a nagy halászok között egyensúlyt kell teremteni, a partmenten lakók és a milliómosok között, a jelenlegi szükségletek és a jövőbeli célkitűzések között. Tehát olyan KHP-ra van szükség, amely mindenki érdekeit képviseli és kielégíti, nem pedig csak néhány szereplőjét. Úgy gondoljuk, hogy tehát a kis és a nagy halászoknak is megvan a maguk helye, de két nagyon különböző halászati modellről van szó. A partmenti halászat a közösségekhez kapcsolódik, több évszázados hagyományokra tekint vissza, biztosítja a halászok megélhetését, a helyi közösségek fennmaradását, de biztosítja azt is, hogy helyben a szolgáltatások elérhetőek legyenek, az oktatás, az egyéb közösség számára egyéb fontos szolgáltatások. A turizmus szempontjából is fontos lehet, és egyfajta társadalmi védőhálót biztosít a partmenti lakosságnak. A nagy vonóhálós hajók delokalizáltak, gyakorlatilag az óceánokat járó ö, halászati gyárakról beszélhetünk. Több millió dollárt érő vállalkozásokhoz tartoznak, a világ leggazdagabbjai működtetik őket, és több ezer tonnányi a hallal látják el a globális halpiacokat. Ami a kisüzemi halászatot illeti, illetve az, ahhoz kapcsolódó flottát. Körülbelül 50 ezer hajó tartozik ide, körülbelül 8 százalékát adják a tonnánkénti kifogott mennyiségnek. Naponta körülbelül 104 kg 104 kg a kirakott mennyiség az ő eset, esetükben. Viszonylag keves, kevés tehát a kirakodott mennyiség, de a nettó érték a 65%-át adja a bevételeknek. Ami a nagy vonóhálós hajókat illeti, ezek sokkal több halat fognak ki, mint amennyit fel tudnak dolgozni. A fagyasztóval felszerelt hajók 100-400 tonnát tudnak feldolgozni és kifogni naponta, a fagyasztóval el nem látottak, pedig jóval maga, nagyobb mennyiséget, akár ezer tonnát is ö, tárolhatnak naponta. Itt Láthatjuk az európai halászati területeket. Itt halásznak a vonóhálós hajók. Kisüzemi szempontból szemlélve láthatjuk itt, A tengeri sügérre vonatkozó adatokat láthatjuk ezen a dián. 2016-ban körülbelül 8000 eurónyi veszteség érte a halászokat, 2017-ben is nagyon magas volt a veszteség a nagy halászhajók miatt. Emellett rengeteg halat dobnak vissza a tengerbe, és az írországi természetvédelmi szervezetek jelezték, hogy elpusztult delfineket most nagy mennyiségben partra a tenger a nagy vonóhálós hajók tevékenységének folyamányaként. Van Balsford kolléga beszélt az egyik makréla faj vonatkozó adatokról. Itt láthatjuk ugyanezt. ez a kifogott mennyiségre vonatkozik. Láthatjuk, hogy 2006 és 2012 között szinte összeomlott a számok. Úgy tűnt, hogy túl sok halászhajó fog elindulni dél felé, Csillében és a legnagyobb halászhajó a világon, amit láthattak valaha. Sokszor azt mondják, túl nagyok ezek a halók ahhoz, hogy elbukjanak. Ugyanakkor ez a bakokra lehet, hogy igaz, de a nagy halászhajókra nem feltétlenül holottak. Sok esetben 100 millió euróba kerül, és állami támogatásokkal vásárolják meg ezeket a nagy hajókat, és akkor nem lehet regisztrálni, akkor kereskedelmi hajóként regisztrálja őket az állam, és akkor lehet, hogy akár zászlót is cserélnek eladja aztán a hajót a tulajdonos, eladja a ö, regisztrált tonna kiszorítást, akár több 100 millió eurós értékben másik halászflottáknak. A mérlege mindennek látható. Az Atlantic Down 63 millióba került, hogy megépítsék, ezt ír bankok és norvég alvállalkozók fizették, aztán ír állami kormánytámogatást kapott 100 millió euró értékben, aztán az ír kormány közbe avatkozására 40 milliós jóváírást kapott az engedélyzés után, majd amikor meghalt a tulajdonosa a vállalatnak, 72,5 milliós euróért hagyta hátra, eladták aztán 30 millió dollár euróért a hajót, és 2007 óta 10 euró per tonna áron árusítja a vízkiszorítási a térfogatát, térfogatát. Ez nem újdonság ez a történet Írországban. A 16. 17. században már az angolok eladtak halásztójogokat Franciaországnak, Hollandiának, Svédországnak, aztán volt egy hatalmas éhínség 1845-től Írországban, amitől megtizedelte a lakosságot, és aztán 50-től 70-ig akkor már rádöbbent, hogy nagyon fontos állami támogatást adni az élelmiszermelésnek. 70-estől 80-as évekig hatalmas iparosítás történt, és a nyíltfőzi halászatnak hatalmas pozitív hatása volt a vidékfejlesztésre. Mióta Írország csatlakozott az EU-hoz 72-ben, és 83-ban a halásztópolitikához elkezdtek romni a dolgok, a kis flottákat elhanyagolták, 2002-től 2006-ig gyorsan csökkent a halászközösségek, csökkentek, Burtonport környékén 22%-kal csökkent a halászlakosság, és a 106 tonnás kvóta is csökkent. Most pedig egy kisebb közösséget szeretnék bemutatni, Ironmore-ban, ahonnan John Bryan kollégám származik, ez Írország északi. Where the population has declined by 14%. Egy kis halászról van szó, ahol jelentősen csökkent a lakosság, 521-ről 451 főre, 14%-kal. Nem lehet már az iskolát sem működtetni, ö, nincs elég ember ahhoz, hogy a hajókat rendben tartsák, vagy akár a helyi kórházat működtetni tudják. Akkor néhány záró megjegyzés a nagy vonóhálós hajókkal kapcsolatosan. Ezeket távol kell tartani azoktól a területektől, ahol negatív hatást gyakorolhatnak a kis partmenti halászatokra. Javítani kell a monitoringon, az ellenőrzésen, a felügyeleten, ez azt jelenti, hogy nem két óránként, hanem percenként kellene ellenőrzést biztosítani, a halászhajókon is legyenek ellenőrök, és azt kérném, hogy ne adjanak továbbá támogatásokat ezentúl a nagy vonóhálós hajóknak. Nem kérünk többet a vonóhálós hajókból. Thank you very much. Merci, Brian. Köszönöm szépen, Brian, köszönöm szépen ezt a prezentációt, és most azonnal át is adom a szót a tudományos élet részéről a barcelonai kollégánknak, Püig Alenyának, aki a Tengertudományok Intézetéből érkezett hozzánk, ahogy mondtam, Barcelonából. Meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy meghallgatnak itt a nyilvános meghallgatáson, amely a szupertrollerekről szól. Azt láthattuk, hogy általában a nyílt tengeri fenékvonóhálós hajókra vonatkoznak ezek a, ez a megkifejezés. Itt azonban az óriás trollerekről van szó. Meg akarjuk nézni azt, hogy ez milyen hatással van a tengeri üledékre. Úgyhogy a katalán kontinentális szakaszhoz szeretném vezetni önöket, hiszen itt az elmúlt évtizedben kutatásokat végeztünk. 12 fő halász kikötőnk van, és látható itt a halászati tevékenység ezen a fólián. látható, hogy vannak olyan területek, ahol nagyon erőteljes a fenékvonó hajóhálók használata. Aztán látható a Palamuszi térség, itt napi szinten működik a halászati tevékenység. Reggel 6-kor indulnak el, és este 6-kor térnek vissza, tehát napi szintű jelentős halászati tevékenységet folytatnak. Három témára szeretnék központosítani. Az első az üledék dinamika kérdése. 2001-ben kezdtük meg az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, megnéztük a kanyonok üledék rétegét, és ezt mértük. Azt láttuk, hogy jelentős mértékben hatással voltak a fenékvonó hajóhálók erre a dinamikára. Szeretnénk szeretnénk megvizsgálni azokat a térségeket, ahol nagyobb mértékű a halászati tevékenység, és úgy döntöttünk, hogy az egyik legerőteljesebb halászati térségre fogunk központosítani. 80 métertől egészen a tengerfenékig haladó térséget vizsgáltuk. 2011-ben itt látható, hogy milyen eredményre jutottunk. A felső, felső grafikonon látható az 5 hónapos üledék koncentráció, és látható, hogy a hajó elhaladása mit jelent. Látható, hogy csütörtökön és pénteken milyen mértékben kavarja fel az üledéket a halászati tevékenység, és látható az is, hogy a hétvége csendes időszak, tehát semmi nem történik szombaton és vasárnap. Ez egy napi felbontás, és itt nagyon jól látható, hogy a grafikon csúcsa munkaidőben van, tehát látható az üledék koncentrációjának a mozgása arra az időre vonatkozik, ahol, ahol a halászati tevékenység folyik. Ez azt jelenti, eh, hogy fölkavarja a vizet ez a, halú, ez a hajó, illetve a halászati tevékenység, és ezzel bekerül a kanyonba, a tengerfenéki kanyonba az üledék. Megvizsgáltunk öt hónapon keresztül ezt a tevékenységet, és látható, hogy 5000 tonnányi üledék elkerült a halászati tevékenységi területről, és ez átkerült a kanyomba. Tehát itt óriási mozgást tapasztalunk. Aztán nézzük, hogy mi a helyzet a tengerek felszínén. Itt az üledéket próbáltuk begyűjteni és elemezni. Itt látható a különböző üledékfajta kékkel és pirossal, és az üledék, gyűli, az üledék összegyűlésének a, a, a sebességét vizsgáltuk. Látható, hogy mit mutat a grafikon. Ez azt jelenti, hogy az akkumulációs ráta bizony jelentősen megváltozott, 0,35-től 0,71-re, tehát mintegy megduplázódott a 70-es évek során. Itt különböző mértékű, vagy különböző összetételű az üledék, és ez ismét összeköthető a trollerek tevékenységével, illetve az iparosodás fellendülésével. Ugyanezt történt világszerte a 60-as, 70-es években, ahol ipari mértékű tevékenységnek voltunk tanúi. Látható, hogy a Palamos térségben a 80-as években láthatjuk a csúcsot itt a grafikonon, a jobb oldali, jobb felső sarki grafikonra utalok. Ha megnézzük a történelmi áttekintést, akkor azt látjuk, hogy a 70-es évek végén fa hajókat használtak, fa, könnyű ö, fa hajókat, most pedig ilyen óriás hajókkal dolgoznak, és ezek nagyon súlyos, fémből készült eszközt húznak végig a tengerfenéken, illetve bármit, amit szeretnének. Úgyhogy, ha visszatérünk a grafikonhoz, 2002-ben, illetve 2011-ben mértük az üledéket, illetve annak összetételét ugyanazon a helyen. Ugyanazt a laminációt láttuk ugyanazon a helyszínen, ami lényeg azonban, hogy 9 év alatt mint egy 23 centiméternyi üledék gyűlt össze, ez több mint két és fél centi évente, ez pedig jóval erősebb, mint a természetes szedimens fluktuáció. Úgyhogy történt valami a múlt évszázad végén és ezen évszázad elején. És hogyha megnézzük a katalóniai fenékvonó hálós hajókat, akkor láthatjuk, hogy a 90-es években egy óriási robbanásnak vagyunk tanúi. A hajókat, a régi hajókat lebontották, újakat építettek, amelyek sokkal erősebbek voltak, sokkal nehezebb eszközöket húztak végig a tengerfenéken. Úgyhogy beléptünk a szuper trollerek eh, időszakába, tehát itt jelentős az eltérés az előző időszak, illetve az évszázad végével induló időszak között. A harmadik témánk pedig a tengerfenék morfológiája, illetve az üledék struktúrája. Ugyanebből a kanyomból vett üledékkel készítettünk tanulmányt. Látható, hogy a déli és az északi rész között jelentős az eltérés. A piros csillaggal jelölt térségeken végeztünk méréseket, és látható, hogy a déli rész morfológiailag teljes összetett, komplex, az északi pedig eléggé sima, látható, hogy, illetve el lehet képzelni, hogy mi történik, mi történik ezeken a területeken, itt a simább területeken jelentősebb mértékű a halászati tevékenység. A fekete rész lapos térséget mutat, a fehér ö, ilyen szakadék vagy sziklákat jelöl, és látható, hogy a morfológia mennyiben változik az északi és a déli térség között. Analógiaként megnézhetjük, hogy mi történik a szárazföldön a mezőgazdasági tevékenység eredményeképpen. Ugye először az állatok szántottak, majd kisebb traktorok végezték el ezt a munkát, de nagy különbség van, hiszen itt évente egyszer vagy kétszer szántják föl a, a szántóföldeket, a mezőket, azonban a halászati tevékenység az napi szintű, és itt óriási mértékben károsul, illetve sérül a tengerfenék üledéke. Ez pedig azt jelenti, hogy az organikus szervezetekben gazdag üledék kikerül ebből a térségből. Látható, hogy mi történik ezen a területen. Ez az egyik mélytengeri halfajta. Látható, hogy milyen puha az üledék, tele van, tele van ö, szerves anyagokkal, organizmusokkal. És hogyha belépünk a halászati térségbe, akkor ezt látjuk. A puha szedimens, tehát a puha üledék eltűnik, és csak kemény tengerfeneket látunk, amelyből hiányoznak a szerves élőlények, az organizmusok, hiszen ezek a fenékvonó eszközök teljesen fölsértik, fölkarcolják a tengerfenéket, legyalulják, azaz a környezet esetében rendkívül káros a hatásuk. Árkokat vésnek a tengerfenékbe, Itt láthatóak ezek az árkok, azaz ezek a fenékvonó hajók teljesen tönkreteszik a tengerfeneket. A kisebb, a kisebb fenékvonó hajók, fenékvonóhálós hajók nem halászhatnak ott, ahol ezek a szupertrollerek működnek, mert egyszerűen teljes mértékben tönkreteszik a tengerfeneket. Ezért új halászati térségeket nyitnak, új halászati területeket keresnek. Következésképpen azt mondhatjuk, hogy a mélytengeri vonóhálós hajók megváltoztatják a természetes üledékképződést, illetve az üledék mozgását. Megváltozik az összetétele, illetve a üledék képződésnek a sebessége is. Megváltozik a tengerfenék morfológiája ennek eredményeképpen, és ez a tengerfenék integritását veszélyezteti. Mindenki tudja, hogy a halászati terület, vagy a halászati tevékenység valamilyen hatással jár, azonban ezek az óriás hajók jelentős károkat okoznak, és ez nem vezethető fenntartható halászathoz. A katalán térségben 2000, a 2000-es évek óta felgyorsult ez a folyamat, hiszen megjelentek a szupertrollerek, amelyek teljes mértékben tönkreteszik a hagyományos halászati térségeket, és megváltoztatják a tengerfenék összetételét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Püigánénye úr, köszönjük ezt a prezentációt, és azonnal átadom a szót a Pavel Klinkshamers úrnak a Greenpeace részéről. Jól mondtam a nevét, jól mondtam ki, Klinkshamers? Satisfied with your pronunciation, so thank you very much. Nagyon jól lejtett a nevemet, köszönöm szépen. um, you already saw... Már nagyon sok anyagot, el, vizuális anyagot eljutottunk önöknek. Ez most sem lesz másként. És persze arról beszélünk, hogy vajon fenntarthatóak-e, avagy sem a nagy vonóhálós hajók. Pambászfolt úr már beszélt a szupertrólerek ről, azok adott egyfajta áttekintést ezek működéséről. A Greenpeace 1999 óta kampányol a vonóhálós hajók ellen. A kifogott mennyiség volt az egyik téma, a másik a helyi közösségekre gyakorolt hatás. Hallhattunk Írországról az imént, de Nyugat-Afrika is egy olyan régió, ahol a szupertrollelek halásznak, és ahol a helyi halászok nagy mértékben függnek a halászattól. A túlkapacitások exportja, rengeteg pénz folyik ebbe az ágazatba, egy globális ágazatról van szó, amely mindent megtesz, hogy új területeket fedezhessen fel, és új területeken halászhasson. Beszéltek az előttem szólók már a támogatásokról is, azok észszerűtlenségéről, és beszéltünk, illetve a kampányaink során már arról is, hogy rengeteg halat eldobnak, mert nem éri meg őket kivinni a partra. 2016-ban a Greenpeace a PFA-val, a vonóhajós hálók szervezetével kötött egy egyedértési megállapodást, próbálunk együttműködni a fenntarthatósági kérdések kapcsán, ahelyett, hogy csak harcolnánk egymás ellen, megpróbáljuk megnézni azt, hogy hol tud maga az ágazat, hol tudnak az ágazati szereplők felelősséget vállalni. És a Greenpeace próbál segíteni ebben. Itt láthatunk néhány képet. Ez egy korábbi akciónk során készült, amikor az Afrika hajó, érdekes neve van egyébként, mert Afrikában halászott volna, ezt, ennek a, ezt a hajót blokkoltuk a Rotterdami kikötőben. Ez Mauritánia szigeteinél készült, partjainál készült. A 2012-ben hirtelen 12 10-12 szupertróler is megjelent ugyanazon a területen, ahol a, a hagyományos kisüzemi halászok is halásznak. Ez egy további példa. Az egyik legnagyobb szupertróler az ausztrál partokhoz indult. Az ausztrál halászok nyilván ennek nem örültek, nagyon nagy hullámokat vert ez az ügy Ausztráliában, és mi Hollandiában blokkoltuk ezt a hajót, ennek a, tovább, a hajónak a továbbhaladását. Ez a halászhajó, amelyet itt láthatnak, 20, ezer, 20 milliós támogatás, eurós támogatást kapott. Ez is mutatja, hogy mennyi pénz folyik a közpénzekből, mennyi folyik ebbe az ágazatban. Itt láthatunk egy további hajá, hajót, amely esetében szintén öm, problémák adódtak, és rengeteg öm, kifogott halat öm, dobtak vissza a tengerbe. A kérdés az, hogy számít-e a méret? Nos, hát néha igen. Itt láthatunk egy olyan hajót, amely Mauritánia partjainál tartózkodott 2012-ben, mi pedig az egyik hajónkkal megközelítettük ezt a hajót, meghívtak minket, hogy nézzünk szét a hajón, és láthatják, hogy ez a létra itt az előtérben nagyon magas. Hát én megmászhattam ezt a létrát, és hát felmerült bennem, hogy miért nem járok többet a gymbe, mert tényleg elég nagy kihívás egy ekkora létrát megmászni, úgyhogy a méret igenis számít bizonyos esetekben. Ahogyan azonban ma már többször elhangzott, egy nagy hajó nem szükségszerűen rossz, de nem, szü- nem is szükségszerűen jobb, mint egy kisebb hajó. Százalékosan viszonylag nagy a járulékos fogások aránya, és hát ezek össze is adódnak. Vannak olyan hajók, amelyek 4000 tonnát is, 4000 tonnás tárolási kapacitással is rendelkeznek, és négy hónapig a tengeren maradhatnak, hogyha a járulékos fogásokat 5%-ra becsüljük, ami viszonylag alacsony, és ezt felszorozzuk a hajó méretével, akkor ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer kilónyi halat dobnak ki naponta újra a hajóról, amit már kifogtak. A 200 ezer kilogramm nagyon is sok e tekintetben, miközben százalékos arányban nem tűnik olyan soknak. Nyugat-Afrikában vannak védett halfajok is, és ezek esetében a járulékos fogások problémát jelenthetnek a védett fajok közé tartoznak, illetve a védett fajok közé nem tartoznak olyanok is, amelyek egyébként veszélyeztettek, ide tartoznak a delfinek, a kalapácsfejű cápák és egyebek. És ezek a nagy vonóhálós hajók nem csak Nyugat-Afrika, Afrikában halásznak, hanem a sarkvidéki területeken is ahol vannak védett fajok, és sajnos láthattunk példát arra, hogy büszkén pózoltak a fényképezőgépek, a kamerák előtt a halászhajók legénységéből néhányan ilyen kifogott védett halakkal is. Elméletileg könnyebb megoldani a szabályozást és a szabályok betartatását a nagyobb halászhajók esetében, mint a kisebb halászhajók esetében. Hát a gyakorlatban ez nem mindig így van. Ami pedig a méretet illeti, ezen hajók mérete lehetővé teszi, hogy hosszú ideig a tengeren maradjanak, és hozzáférnek olyan távoli területekhez is, amelyekhez a kisebb halászhajók nem, így többet, több halat foghatnak ki. Sokszor verseny alakul ki a helyi populációval, a helyi lakossággal, Hogyha például megkérdezünk egy perui kisüzemi halászt, hogy vajon árt-e neki a nagyobb halászhajók halászati kapacitását, nyilván azt fogja mondani, hogy igen. Ha Nyugat-Afrikában kérdezünk meg egy halászt, aki Maur- Mauritánia vagy Szenegál partjainál halászik, neki tesszük fel a kérdést, hogy vajon versenyt jelente számára a nagy vonóhálós hajó, hát nyilván ő is igennel fog válaszolni. De itt nem csak a halászhajók méretéről van szó. A szupertrollerek egy globális ipari halászati flottát képviselnek. Nyilván nem csak a szupertrollerek tartoznak e- ezekhez a flottákhoz, de ők fémjelzik ezeket a flottákat. A nagy globális ipari flotta tőkeintenzív, ez igaz a szupertrollerekre is, politikailag hatást gyakorolnak, befolyásuk van, és az egész ellátási láncot ellenőrzésük alá, alatt tartják a tengertől egészen az üzletek polcaig. Itt a nagyüzemi halászatot hasonlítjuk össze a kisüzemi halászattal. Láthatjuk, hogy mik a különbségek a a kifogott mennyiségre vonatkozólag, az emberi fogyasztásra szánt hal mennyisége százalékosan, a költségek, amelyek egy-egy munkahelyhez kapcsolódnak. Összességében elmondhatjuk a dia alapján, hogy a fenntarthatóság szempontjából a kisüzemi halászat sokkal üdvösebb, mint mondjuk a nagyüzemi halászat. De visszatérve a tőkeintenzív ágazathoz, fontos megemlíteni, hogy a nagyüzemi halászat elsősorban a részvényesek számára halászik, és nem az emberek számára. Egy kvóta koncentrációt látunk a nagyüzemi halászatban, sokkal könnyebben hozzáférnek a kvótákhoz, és sok pénzért eladhatják ezeket a kvótákat, ahogyan Brian is említette. és más ágazatokba is, ágazatokba is betörnek. Nem csak a szupertrólerekről szól ez, és nem a halászhajók méretéről, vagy alakjáról, vagy a felszerelésről. Hatalmi koncentrációt látunk, és a tőke koncentrációját bizonyos ágazati szereplők kezében, ami nagy mértékben megnehezíti, hogy a kisebb szereplők is kiarcolják a helyüket. Van például egy vállalkozás, amely a heringgel indított az északi tengerben, majd utána más fajokat is elkezdett halászni, például tonhalat. Nem régiben megvásárolták a legnagyobb franciaországi tonhal halászó vállalkozást, és most már Dél-Amerika felé is terjeszkednek, megvan a tőkéjük hozzá, így könnyen terjeszkednek. Ahogyan Brian is említette, a nagy vállalkozások számára mellett könnyű a hozzáférés a hitelekhez is. Nagy politikai befolyással rendelkeznek, a nagy ágazati szereplők beleszólhatnak a döntéshozatali folyamatokba, ez pedig azt eredményezi, hogy a szakpolitikák nem mindig a társadalmi és környezeti fenntarthatóság jegyében alakulnak. Ilyen például a Mauritániával kötött EU-s halászati megállapodás és, amely a a, elsősorban a helyek által ki nem halászható mennyiségekre, halakra vonatkozik. Sokszor nem az átláthatóság és a tudományos bizonyítékok alapozzák meg az ilyen megállapodások létrehozását. Egyszerűen nem lehet tudni, hogy a mauritániai vizekben és Nyugat-Afrika partjainál mennyi hal található a tengerben, és ebből mennyit halásznak ki. Ezek a megállapodások nem túl részletezőek, nem túl világosak, Összességében azt látjuk, hogy a nagy európai flotta látja előnyét elsősorban az ilyen megállapodásoknak. Emellett a politikai támogatás magas szintű, akkor, hogyha véletlenül egy megállapodás dugába dől. Például ismét az Ausztrál példát említeném. Ausztráliában a miniszter annak idején azt mondta, a már említett halászhajó kapcsán, hogy hát Litván zászló alatt hajózik a hajó, úgyhogy Litván és Ausztrália oldja meg ezt a problémát. Végül Ausztráliába, Ausztrália partjaihoz hajózott ez a nagy vonóhálós hajó. Nagy volt azonban a, az ellenállás, Ausztráliában tüntettek, és így tovább így nem kapott kvótát. Akkor azonban a holland külügyminiszter a holland és a holland öm, halászati miniszter az Ausztrál nagykövetnél próbálta elérni azt, hogy ez a holland cég végül mégis hajózhasson Ausztráliában. Azt, ez ékesen mutatja, hogy a politikai támogatás mennyire fontos. Politikai kérdés az is, hogy ilyenkor könnyű elférni állami támogatásokhoz. Nagyon nehéz a, mit, felmérni, mi történik a színfalak mögött van némi ismeretünk erről, de meglehetősen átláthatatlan ellenőrzik teljes beszállítási láncolatot, ugyanazon vállalatok, amelyek halásznak, közlekedési, halfeldolgozási, marketing és kereskedelmi tevékenységet is folytatnak globális szinten. Itt teljes mértékben uralják az egész láncot, nagyon nehéz, sőt lehetetlen kisebb szereplőnek bejutni ezekbe a láncokba. Tehát egyre inkább, egyre több a destruktív és káros halászat a szupertrollerek révén, és ezek részei egy, ennek egy olyan ipari modellnek, amelyeknek nagyon kevésen látnak, látják a nagy hasznát, és nagyon káros a többség számára. A globális ipar képviselői ezek, és a fenntarthatóságra tett ígéreteiket konkrétan meg kell vizsgálni, folyamatos fel ellenőrzéssel a kormányoknak is, rá is hárul szerepít, a preferenciális hozzáférés biztosításában például, amit a 17-es cikk is meghatároz Európában, fontos az, hogy ezen szabályokat be is tartassuk. A kormányok tehát a, meg kell határozni, milyen halászhajók és módszerek használhatók, megfelelő szociális és környezetvédelmi kritériumok, fenntartási kritériumok alapján kell ezt megtegyék, például a kár, a környezetet hatás, a fajok fenntartása és az élővilág védelme érdekében tett szempontok alapján olyan adatokra támaszkodva, amelyek például a kifogott hal kilóra jutó energiafelhasználás, a marketing, a piacra vitel, a gazdasági és társadalmi hasznosulás pontjait is vizsgálják. Van érdekes videóm, két perces, ha megengedik, megmutatom. Yes. Köszönöm, bemutatom akkor a videómat. Après, c'est fini, oui, oui. <laughs> oh. It shows a little bit how what... Ugye emberekről is beszélünk, megmutatjuk mi a különbség a kis halászhajók és a nagy ipari halászat között. Nyugat-Afrikában készült a videó az év elején.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 Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pável, ezt a prezentációt. Egy kicsit militáns filmmel végeztük ezt a prezentációt, de hát a Greenpeace részéről ez nem is olyan meglepő. Na de hát miért nem, hiszen demokratikus környezetben dolgozunk, mindenki saját maga módján mondja el a véleményét. Köszönöm szépen tehát az előadóknak a különböző nézőpontok ismét, ismertetését, az ipari, a kisüzemi halászat, aztán a tudományos élet, a tudományos ágazat véleménye, és végül pedig egy kicsit militánsabb képet kaptunk a civil szervezetek részéről. Most pedig azt ajánlom, hogy a képviselőknek adjuk meg a lehetőséget arra, hogy nyílt vita keretében kérdéseket tegyenek föl, hogyha pontosítást igényelnek, vagy korrekciót, vagy kérdéseik lesznek. Itt egy 20 milliós szubvencióról beszéltünk az előbb, nem tudom, hogy erre vonatkozóan valamit szeretnének nekem mondani. Eh, Ricardo Santos az első hozzászóló, már is megadom neki a szót, tessék! Köszönöm szépen, Ellen. A pergunta que o Alain já fez é de facto uma pergunta curiosa eh, relativamente a saber de onde de facto vêm esses subsídios para eh, barcos. Köszönöm szépen. Ugyanazon kérdések merülnek fel bennem. Miért kapnak olyan nagy támogatást az ipari hajók, ipari halászat, és milyen helyzetek alakulnak a szupertrollerek, a nyíltengereken halászva, nem ugyanazok a hajók amelyek a fenékhálókat húzzák. Tehát itt külön kell választani egyes típusokat, ezt világosan kell látni. Azokkal a kollégákkal is, akik beszéltek a hatásokról. Tehát a fenékháló halászoktok és a szupertrollerek között különbség van, és utóbbinak hatásai vannak a tengerfenék állapotára. Súlyos problémákat látunk, és van egy európai irányelv, amely igyekszik az, a tagállamokat rávenni arra, hogy a végrehajtás során a ter- tengeri életvilág védelmét, és általában a biológiai sokféleséget, a, fenék, a tengerfenék állományát, és általában a halálományokat jobban védje. Itt pedig a nagyon nagy hatása van a trollereknek. A, a, a másik kérdéskör pedig a nyílt vizen halászó szupertroller hajók jelensége, és köszönöm szépen azokat az őszinte és nyílt szavakat, amelyekkel feltártuk a témát. Azonban van egyfajta mitosz, és amely ezzel szemben kell lépni. Az, hogy van egy földgolyónk, aminek egyre növekszik a lakossága, az tény, és figyelemmel kell lenni erre a növekvő lakosságra. Másik oldalon pedig egyre több hulladékot termelünk. Egyre több dolgot elhajítunk. És a természet többet veszünk ki, mint szükséges. Persze, irányelvek, stratégiai dokumentumok vannak az Európai Parlament és Bizottság részéről, amelyekben arról van szó, hogy szükséges a hulladék termelést, volumenét is csökkenteni, és az ellen fellépni. Batsford úrhoz fordulva mondom, azt szeretném tudni, ebből a hal mennyiségből a nyílt vízen fogott halmennyiségből mennyi az, amit amit halolaj takarmány formájában használnak fel. Tehát ennek a kifogott nyíltengeri halállománynak mekkora része kerül aztán az állatok takarmányába a mezőgazdasági fent termelésben. Ugye a BSE járvány miatt nyilvánvalóan kevesebb vérliszt meg húsliszt kerül felhasználásra, helyette hal lisztet alkalmaznak takarmányban. Tehát mennyi az aránya ennek a felhasználási formának? Persze szükség van ipari halászatra, és elméletileg nem ellenzem én ezt, ám úgy kell megszervezni, hogy észszerű módon, versenyképes módon, alakuljon, és vegye figyelembe a környezetvédelmi feltételeket. Az, e az európai ipari halászat ö, abban a, azt a mitosz követi, hogy egyre több élelmiszert kell termelni, de hát nem feltétlenül a halászatból kell származzon, és azt is látni, hogy a hulladék csökkentésével van még mondani való, de most akkor befejezem. Oui, je, je ne doute pas, Ricardo, que tu pourrais... Igen, abban biztos vagyok, Ricardo, hogy órákon keresztül tudnád folytatni, de azért fontosnak tartom, hogy válaszoljanak is a kérdésre. E, megadom a szót a következő hozzászólónak. Voorzitter, ik vond het een eh, Ja, interessante prezentáció. Köszönöm. Kicsit az érvelés, a, a bizottság mezőgazdasági érvelésre, itt külön veszik a nagy termelőket, meg a kis gazdaságokat, itt is külön kell venni. A zöld, a Greenpeace kérdés alapján felmerül az a kérdés, hogyan lehet a különféle kis és nagy üzemeket szétválasztani, mert a politika is világosan kell lásson e tekintetben, például lehetne úgy meghatározni, hogy hol halásznak és hol nem. Ez északi tengeren jól ismerjük a vitát, az állami támogatások tekintetében mit lehet támogatni és mit nem. Például az innovációs támogatásokból is és a kis családi vállalkozások nem olyan könnyen kapnak támogatást. Aztán én holland vagyok, és büszke vagyok a holland halászati ágazatra, bár azt is látni kell, hogy és szeretnék büszke és maradni rá, és jó lenne, hogyha nem merülne fel bűncselekmények, Danuja sem például ezzel az ágazattal és tevékenységvel kapcsolatban. A mellékesen kifogott halálományok szabályozásában nem teljesen világos az ütköző vélemények között, hogyan tudunk eligazodni. És végül gyakran családi és kisvállalatokról beszélünk, meg a multinacionális vállalatok érdekének ütközéséről. Rügenben, Német Északországban például egy nagy halászati vállalkozás nagyon sok kis családi vállalkozással együttműködve dolgozik. Tehát nem mindig lehet kettőt ö, szétválasztani. Arról is hallottunk, hogy az északi tengerben ö, már nincs elég hal. Honnan tudjuk pontosan, melyik tudományos véleményt hallgatni, melyik igaz, melyik nem? Merci Annie. Merci beaucoup. Ouais, soyez, euh, essayez de vous en tenir à deux minutes, chers collègues, maximum. Hein. Liad, Yada, vas-y. I always note that you say, can you keep it to... Igen, gondoltam, gondoltam, hogy rá fog vezetni az elnök úr arra, hogy mindössze két percben szóljak. Szerettem volna egy kicsit bővebben meghallgatni az első hozzászólót, hiszen itt a tényekre vagyunk kíváncsiak, és, és nem, nem kaptunk pontos számadatokat, például arról, hogy milyen mellékfogások vannak, nem tudjuk, hogy hogyan működnek ezek a, ezek a hűtőrendszerek. Amit láttunk a prezentációban, azt láttuk, hogy Írország számára nincsen semmilyen hozzáadott érték, tehát nem csinálnak semmit a partokon. Láthatja tehát, hogy más országokban is, illetve Írországban is miért vonakodnak ezektől a szupertrollerektől, nincsen semmilyen plusz hozzáadott érték. Ezen kívül nyilvánvaló számomra az is, hogy a kisebb flották bankokat szigorú szabályok kötik, teljesen helyesen, de valahogy nem látom ugyanezeket a szabályokat a szupertrollerek esetében. Tulajdonosként, szolgáltatóként elfogadnák-e azt, hogy legyen egy megfigyelő a hajón, hogyha tagállamok ezt kérnék, hiszen nem tudjuk, hogy hol halásznak. Elképzelhető, hogy meg kifogják ezeket a heringeket nagy mennyiségben, aztán ugye lefagyasztják őket, és hetekkel később, mikor partot érnek, fogalma sincs az embernek arról, hogy hol halázták ki ezeket a halakat. A kollégám pedig azt mondja, hogy nagyon gyakran a szupertrollerek átveszik a kisebb hajók szerepét, és a tagállamok semmilyen kompenzációt nem kapnak. A mi feladatunk az, hogy meggyőződjünk arról, hogy ilyen, ilyen ö... Őszintén szólva, ez nem teljesen nyilvánvaló számomra. Úgy tűnik a nagyoknak más szabályok vannak, a kicsiknek meg rosszabbak. Nagyon örülök annak, hogy ezt tényszerű alapon vizsgáljuk, megnézve, hogy mi a probléma, ami nem. E, e, nem vagyok elégedett az, hogy a tények nem kerültek napirendre most. Merci, Liad. Köszönöm. Igen, valóban kettő perc volt, kettő perc volt remek, minden pontosan terv szerint halad. Következő hozzászólunk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Szeretnék köszönetet mondani az, az előadóknak, hiszen nagyon érdekes áttekintést kaptunk erről az ágazatról. És valóban Megerősítették a már eddig is létező benyomásunkat, amely arról szólt, hogy nagyon sok az ellentmondás ebben az ágazatban. És azt is látjuk, hogy nem egyenlő a játéktér, nem méltányos a verseny a kisüzemi halászat és a nagybani halászat között. Nyilvánvaló, hogy a szupertrollerek nagyon intenzív halászatot folytatnak, amely lehet, hogy fenntartható, de teljes mértékben eltér attól, amit a kisüzemi halászok folytathatnak, és ezek pedig általában családi vállalkozások, vagy kisebb vállalkozások. Mennyiségileg össze se lehet hasonlítani a kettőt arányaiban sem. Szeretnék Rikádóhoz hasonlóan a tényekről többet tudni, tehát számokat, hogy mennyi ilyen troller van, illetve ebből a kifogott hal mennyiségből mennyi az, amely takarmány formájában készül fe, kerül feldolgozásra. Az biztos, hogy az akvakultúra lehetne a meg, megoldás, de nagyon gyakran a nagy trollerek halászatából származó halakból készült lisztekkel táplálják ezeket a halakat. Elnézést kell kérnem, hiszen későn érkeztem és az utolsó prezentációnak csak a végét hallottam. Nem hiszem, nem hiszem, hogy arra kellene összpontosítanunk, hogy ezek a trollerek fenntarthatóak vagy destruktívak. Miért csak erre a flottára összpontosítunk? Szerintem nagyon nehéz eldönteni azt, hogy valami jó vagy rossz, egész egyszerűen meg kell nézni, hogy megfelelően használják-e őket, avagy sem, illetve megfelelnek-e az európai jogszabályoknak, avagy sem. Aztán föl kell, azt kell fölteteleznünk, hogy fenntartható formában végzik a tevékenységüket, különösen, hogyha engedélyezett hajókról van szó. Hogyha pedig nem erről, akkor gond van. Tehát nem harmonizáció a célunk. Egy pár hónappal, egy pár évvel ezelőtt a vonóhálós hajók használatát nagyon is negatívan néztük, és volt arra vonatkozó kísérlet is, hogy az ilyen fenékvonó hálók használatát betiltsuk, figyelembe véve a társadalmi-gazdasági hatásuk, hatásukat. Fontos, hogy fenntartható legyen a halászat, meg kell hallgatni tehát, hogy mi történik itt ebben az ágazatban, meg kell vizsgálni, hogy milyen tudományos eredmények vannak, illetve meg kell nézni a társadalmi-gazdasági hatását az intézkedéseinknek. Nagyon fontos, hogy kompetitív legyen a flottánk a harmadik országok flottáival összehasonlítva. Azt hiszem, hogy már kaptunk választ erre a kérdésre, hiszen, ahogy mondtam, későn érkeztem, és nem hallottam a prezentációkat, vagy nem mindet. Ami a szupertrollereket illeti, mi, len, mi lenne a hatása annak, hogyha a selejtet betiltjuk? Különösen a nyíltengeri halászatot illetően. Tehát egy ilyen selejt betiltása milyen hatása lenne a szupertrollerekre? Ez a kérdésem lényege. Nagyon szépen köszönöm. Először is a tudományos előadást szeretném megköszönni, mert szerintem a tudományból újra és újra tanulhatunk. Köszönöm szépen. A részletekre nem szeretnék kitérni, mert hát az előadás magáért beszélt. Zserárnak tennék fel néhány kérdést. Egyrészt, hogyan gondolkodik a tengerfenék kérdéséről, a szupertrólerek tevékenysége mennyire hat királyuk. Másrésztről azt szeretném megtudni, hogy hogyan zajlik az ellenőrzés a szupertrólerek esetében. Van-e elég megfigyelő és elég kamera minden nagy hajón, milyen sűrűn zajlanak az ellenőrzések, és érdekelne a járulékos fogásokra vonatkozó számadat is. Briannek a következő kérdést tenném fel. 2014-ben zajlott ugye a reform, azt szerettük volna elérni, hogy a kis üzemi halászok és a kézműves halászok több kvótát, kvótát kapjanak. Tapasztalják-e azt, hogy ez valóban így van most már, több kvótát kapnak a minisztériumoktól. Mi a helyzet a járulékos fogással? És a kisüzemi és kézműves halászok elfogadják-e azt az új szabályozást, hogy akár 90%-os társfinanszírozást is vállalunk az új öm, felszerelésekre vonatkozólag, mert ez elkerülhetők a járulékos fogások. Ami a Greenpeace-t illeti, a Greenpeace képviselőjétől azt szeretném megkérdezni, hogy az új halászati megállapodások ról milyen bizonyítékot tud nekünk bemutatni, ami alátámasztja a véleményét, mert az új megállapodások szerintem már hatályba léptek, és már mutat, éreztetik hatásukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a Greenpeace-nek is feltettek egy kérdést, hiszen az elején nem igazán a halászati modellekről szólt volna ez a meghallgatás. Tehát a kép sohasem tiszta fehér vagy tiszta fekete. David Coburn a következő, tessék. David. Ah oui. Ah Um, I want microphone. Köszönöm szépen, Kadek úr. Egy kicsit többet szeretnék hallani a támogatásokról. Honnan jönnek ezek a támogatások? Ezek országokra lebontva, évekre lebontva, kitől származnak, milyen költségvetési sor alá tartoznak, és csökken vagy növekszik ez a támogatás? Röviden szólva, egy teljes áttekintést szeretnék a támogatásokról kapni. Szerintem helytelen, hogy az adófizetők pénzét így használjuk, ennek véget kell vetni. De először persze tudni kéne, hogy mi zajlik pontosan. Az ír kolléganőm nem igazán látja az előnyöket Írországra vonatkozólag például, ahol minden, a feldolgozás minden lépése a hajón történik. Ugyanígy gondolkodom én Skóciáról, Velszről, Angliáról és Észak-Írországról. Nekünk ebben mi a jó? Igen, hát Nagy-Britanniára vonatkozik akkor ez az egész. Rendben van. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta a szót, aki kérdést szeretett volna feltenni. Most akkor Visszaadom a szót a szakértőknek. Zserár, aztól tartok, hogy neked szólt a legtöbb kérdés. Köszönöm szépen. Hát számítottam rá, hogy majd kapok hideget, meleget, hát, de azért tudom én ezt kezelni. Az előadásomban én szerettem volna tartózkodni attól, hogy szóljak az egyéb szereplőkről, semmi gondom nincs a kisüzemi halászokkal. Nekem sem a nagyüzemi halászokkal, egyszerűen az illegális és fenntarthatatlan halászattal van gondom. Viszont a mellettem ülő előadók rengeteg negatív példát hoztak fel a nagyüzemi halászattal kapcsolatosan. Én nem szeretnék részletesen kitérni az összes példára. Pável azonban felhozott néhány példát, vele egyébként egy, egy, együttműködöm már, együtt dolgozunk, és utólag bebizonyosodott néhány által felhozott példa kapcsán, hogy nem is helytállóak. Például a németországi high gradinghez kapcsolódó példa kapcsán bebizonyosodott, hogy semmi sem bizonyította az általa állítottakat. Ami Ausztráliát illeti, igen, onnan kirúgtak minket, és aztán rájöttek, hogy hibáztak, megváltoztatták a jogszabályt, visszahívtak minket, és végül azonban nem volt gazdaságos a halászat számunkra ott, ezért elhagytuk az ausztrál területeket. Kisvállalkozások, nagyvállalkozások, erről is esett szó, de a mi vállalkozásaink amelyek nyíltengeri halászatot végeznek. Minden általunk kifogott hal emberi fogyasztásra, halat emberi fogyasztásra szánunk, mert nem lenne gazdaságos, hogyha, hogyha hallisztet készítenénk a kifogott mennyiségből. 10-15 évhez képest teljesen megváltozott a helyzet, átalakítottuk a halászatunkat, most már csak emberi fogyasztásra halászunk. Nigériába, Gánába, Kínába exportálunk sokszor bizonyos halakat, mi, a mi a vonóhálós hajóink által kifogott halak, tehát, halakból tehát nem készül halliszt. A másik típusú, az RSV típusú vonóhálós halászhajók által kifogott haj, halakból készül sokszor halliszt, de ö, mi kiállunk amellett, hogy az emberi fogyasztásra halászunk csupán a nyílt tengereken, mert tudjuk, hogy nem sokára 7 milliárdra rúg majd a népesség száma a Földön, és az élelmiszer, illetve az élelmezés szempontjából elengedhetetlen a halászat. Santos portugál képviselő beszélt a nyílt tengeri halászatról, és a tengerfenéken való halászatról kérdezett. Hogyha jól menedzselik a halálományokat, akkor nyilván többet lehet kifogni, ez a Roduszt asszony munkájához kapcsolódó reformhoz kapcsolódik. Aztán német kutatók, holland kutatók, Egyesült Királyságbeli kutatók bebizonyították, illetve az általuk gyűjtött számadatok azt mutatják, hogy nálunk 3-4 százalékos csupán a járulékos fogások aránya, ez átlagon aluli. Ezek nagyon alacsony számértékek összességében. Nyilvánvalóan Klinkhammer úr érvelésére reagálnék, hogyha valaki 4000 tonnát fog ki, akkor ennek a 2-3-4 százaléka az is sok, de százalékos arányban nézve ez nagyon alacsony. Az Atlanti-óceánban, a földközi tengerben vannak olyan cégek, olyan halászati vállalkozások, amelyek jóval több járulékos mennyiséget fognak ki. Én nagyon szívesen látom önt nálunk, nyugodtan eljöhet, ön meglátogathat minket, és elbeszélgethetünk a részletekről. Én nagyon szívesen elbeszélgetnék önnel a részletekről. Mauritánia. Roduszt is megvitattam már ezt a kérdést. Húsz éve vagyunk jelen Mauritániában. Mauritánia gond, probléma immáron, ezt és egyértelmű, Pável is tudja. Az a tény, hogy az EU nyílt tengeri flottája a lehetőségeknek mindössze 15%-át aknázza ki. Ez miért van így? Hát azért, mert rosszul menedzselik az egészet. Miért? Mert egy hatalmas flotta tartózkodik Mauritánia partjainál, kisebb vonóhálós hajókról van szó, 20-24 méteres hosszal. Ezek nem emberi fogyasztásra fogják ki a halakat, mint mi, hanem azért, hogy hallisztet készítsenek belőle. Tavaly 110 ezer tonna hallisztet termeltek Mauritániában, ez több mint fél millió és értéket jelent átszámítva. Úgyhogy erről is szeretnénk vitát nyitni, Mauritánia kérdéséről, mert szerintem itt tényleg gond van. Anni, Schreier Périk asszony, természetesen Nincs értelme különbséget tenni kis és nagyüzemi halászat között, mindegyiknek megvan a maga helye. Így van ez a mezőgazdaságban is. Szükség van a Nagyobb vállalatokra szükség van a kisebbekre, a nagyokra azért van szükség, hogy élelemmel lássuk el a világot. Ez a mezőgazdaság is a halászat esetében is igaz. Ami a támogatásokat illeti, igen, a támogatások kérdése nagyon fontos, Pávellel évek óta vitatkozunk erről. Hogyha például a támogatásokat összehasonlítjuk a különböző üzemanyagokra kivetett adókra vonatkozó kivételekkel, a mezőgazdaságban is van ilyen, a halászatban is, más ágazatokban. Igen, hát van támogatás, persze. Évekkel ezelőtt már betiltotta az Európai Unió a beruházási támogatásokat, Támogatást nem lehet fel, fel, felhasználni, támogatást nem vehetünk igénybe például egy új hajó megépítéséhez, csak a fenntarthatóság növelésére, és így tovább. Ami a támogatásokat illeti tehát, ne ragadtassuk el magunkat. Az Atlantic Dawn példáját említették, ez Írországban történt, erről önök valószínűleg többet tudnak, mint én. Ez a 2000-es évek elején történt, ilyenre most már nincsen példa. Ami a delfineket illeti, persze, a járulékos fogás itt gondot jelenthet. Sokszor öm, emlősök delfinek is a hálóba akadnak. A tudom, tudósunkkal együtt Korgba utaztam januárban, ott megvitattuk ezt egy ottani szervezettel. Sikerült eszmét cserélni arról, hogyan lehetne ezt megoldani. Nem állították azt, hogy a trollerek fogták volna ki azokat a delfineket, amelyeket aztán partra sodort a tenger. Elmondták azt, hogy bármely más halászhajó is okozhatta az elpusztulásukat, de nyitottak az eszmecserére, és ami az ellenőrzést illeti, az ellenőrzések a mi halászhajóikon, halászhajóinkon legalább olyan szigorúak, hanem szigorúbbak, mint a kisebb halászhajókon. Ugyanazok az ellenőrzési mechanizmusok működnek nálunk, mint másott, és folyamatosan be kell számolnunk arról, hogy milyen, mennyi, mekkora mennyiséget ö, fogtunk ki, és a, emellett ö, a visszadobás is tilalom alatt áll, több időre van szükségem, mert nagyon sok kérdést intéztek hozzám. Néhány héttel ezelőtt megnéztem a, az ír parlament halászati ö, szakbizottságának az üléséről készült ö, közvetítést, és ott elhangzott, hogy szigorú ellenőrzésnek vetik alá a trollereket, és nem igazán tapasztalnak a jogsértéseket. Néha-néha itt-ott kisebb jogsértéseket, néhány évvel ezelőtt ugye volt egy súlyosabb. Nyugodtan megnézheti ön is ezt az interneten, vagy is letöltheti a, az, az készült jelentéseket, úgyhogy szerintem ne hibáztassunk senkit. Aztán, ami a ö, partra viteli kötelezettséget illeti, ezzel együtt tudunk élni. Írországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban együtt kell működni a kollégákkal azért, hogy megoldhassuk a problémát, mert a kvóta alapján kifogott halat nem dobhatjuk ki. Ez az én munkám részét képezi, hogy a kvótákat kiegyenlítsük egymással, átadjuk egymásnak, ha erre szükség mutatkozik. Hogyha valaki szeretne az egyik halászhajómon szétnézni, vegye fel velem a kapcsolatot, szeretettel várjuk. Nyugodtan szétnézhetnek, több napot, hetet is nálunk eltölthetnek, nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen a meghívás, Gerard. Illetve köszönöm szépen a pontosságot is. Azonban azt el szeretném mondani, hogy ez, nem itt, ez itt nem egy bíróság, hanem az eszmecsere helye, és ebben azt hiszem egyetértünk. Tehát eszmecsere helye a vita helye. Ryan, Köszönöm szépen. Egy-két megjegyzéssel élnék. Igen, szerintem nagyon fontos ez a mai vita, és egyetértek azzal, hogy akármiről is legyen szó, kis üzemi halászat, nagybani halászat, halászat szupertroller, mindegyiknek megvan a helye. A lényeg azonban az, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassák, a kis szereplőknek a véleményét is. Az elmúlt 35 esztendőben a halászati politika kialakításakor a kisüzemi halászat érveit nem hallgatták meg. Ez az Európai Unió hibája, de a tagállamok hibája is. Nem szeretnék újra mitogatni, de nagyon fontosnak tartom, hogy most legalább eszmecserét folytassunk, és határozzuk meg, hogy a kisüzemi halászat hol történjen, hol történjen, hol történjen a nagybani halászat, és hol legyenek a szupertrollerek a szupertrollerek, illetve más trollerek ne halászanak ott, ahol a sügér koncentráció nagyon magas, hiszen ez, ez egy olyan halfajta, amely, amelyen, amelytől függ a megélhetése nagyon sok halászati közösségnek. Bejön aztán egy troller, ugye 3, 3 os járulékos fogás áll rendelkezésükre, de nem lehet ezt pontosan meghatározni, és mindenféle halakat befognak, kicsiket, nagyokat egyaránt. Tehát erre oda kell figyelni. Aztán másodszorban. Nagyon jól tudjuk, a high grading, tehát meg kell figyelni azt, hogy van, ahol mak- makréla olajat találnak a tengeren, illetve vannak olyan területek, ahol az elhullott makrélák fekszenek a tengerfenéken, mérföldeken keresztül, hogy ki csinálta, ki tette, nem tudjuk, de hogy létezik ilyen, az biztos. Üdvözlöm von Welsford előadását, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ismét nagyító alá vegyük a, monitoring kérdését. A 24 órás beszámoltatási kötelezettség nagyon jó, de azt hiszem, hogy a két óránkénti jelentés is rendkívül fontos, hiszen hiszen e, a nagyobb trollerek esetében a két jelzés között a tengerparttól mély vizekre haladhatnak és vissza. Ami pedig a támogatást illeti, új, új halászati típusra modellre alkalmazhatóak a 12-es cikk értelmében. Nem is olyan régen azt tapasztaltam, hogy az egész kicsi hajók a sekélyvizeken is halászhatnak, semmilyen ellenőrzés alá nem esnek ezek a kisebb hajók. Nagyon nézzük meg, hogy ha, ahol a nagy trollerek végeznek halászati tevékenységek, ezek hol halászhatnak és hol nem. Elnök, köszönöm. Egy pár mondat erejéig megadom a szót. A trollerek A nyílt tengereken működnének, ám nem csak ott. És a kis kézműves halászatok és maguk is mini szupertrollereként működnek. És ők is úgy halásszák a, a tengerfeneket, hogy nem lehet fenntartható az állományok fenntartani. Ez már most is itt történik a földközi tengerben. Szerintem ellenőrzik én jobban a halász felszerelést, annak a súlyát. A méret bizonyos számít itt, mert a tengerfenék egy bizonyos mértékű méretet el tud tartani, ám különben, ha nagyobb a halászati halászeszköz, a, akkor egyszerűen ez elrombolja a tengerfenék állományát. Erre is gondolni kell. Nem tudom, hogy van-e úgy annak, hogy ellenőrizzék a felszerelést. Tehát a, a, ugye nyilván lehet ellenőrizni a hajó motorjának a teljesítményét, vagy a hajó teljesítményt, sokszor ezt sem vallják be. De hát a motor ugye a hajó testen belül van, nagyon nehéz meghatározni de maga a felszerelés ugye kívül van a hajótesten, könnyű megnézni, ellenőrizni, mi van a fedélzeteken kívül, tehát a kereskedelmi halászatot és jelenleg semmiféle ellenőrzés alá nem esik bizonyos ö, halászat. Nyilván a nyílt tengeri halászatra váltják a mélytengeri húzóhálót, hogy de ez kisebb és nagyobb mértékben is történik. Merci, Pierre. Pavel. Thank you very much. Um, where... Köszönöm. Hol kezdjem? Az állami támogatásokkal talán, mert ez ennek asztalára tartozik számadatokkal kezdem. Ahogy Gerard tudja, nem csak az üzemanyag támogatásról van szó, ostobaság volna csak ezt említeni, ez nem csak halászhajókra, hanem kereskedelmi hajókra is érvényes. De nem csak üzemanyagról van itt szó, jól tudjuk, hanem a hajóépítés, a hajók modernizálása, most már nem folyik, de nem csak a szupertrollerek, hanem általában az ipari halászat hajói, a PV és más nagy vállalatok, ázsiai, európai országban működő vállalatok, és működtetnek ilyen hajókat. Az FIFG 94 2006 os időszakban a PV 11,5 millió eurót kapott a hajók modernizálására támogatásként, Afrikába menő hajókra is kiterjesztették. Sri Pereja az, hogy beszélt egy rügeni látogatásról az ottani hajó gyárba. Nem tudom fejből, de 20-30 millió eurót kapott támogatásként az a hajógyártó üzem, mert hogy munkahelyeket teremt a régióban, de hát a, a támogatást emberek pénze az, amit egy konkrét vállalatra költettek ott. És vannak közvetett támogatások is, például a mauritániai, mauritániai halászta megállapodásról például minden évben 50-60 millió eurót fizet az EU e megállapodás keretein belül. Ez nem csak halászatra megy, hanem nyilván diplomáciai ható hatása is van ennek a támogatásnak, ám végső soron megint csak 50-60 millió eurós adófizetői, európai adófizetői pénzt adunk halászati jogokért. Ez át, ezek átmennek halászati vállalatokhoz. Nem csak a PV vállalathoz, hanem más európai vállalatok, polip halászó, shrimp halászatra is megy ez a támogatás, de minden alkalom, hogy a PNV hajók kimennek olyan országvizére, ahol amely van megalapodásunk, nem csak Mauritáni, hanem mások vizeire is, akkor itt adófizetők pénzét kapják, gyakorlatilag támogatásként a halászati vállalatok, amelyek ott halászhatnak. Hát ez átlátható. Ha esetleg rátérne a többi kérdésre, a támogatásra, vagy valamelyik más témára, amely kapcsán kérdést kapott. Ennyit a támogatásokról tehát. Hallottam kérdést arról, hogy betartják az európai szabályokat, ha igen, akkor rendben van. Hát ezt visszafordítanám ezt a kérdést, mik ezek a szabályok? És van az EU betartja ezeket a szabályokat? És az európai hajók amelyek más vizeken halásznak. Úgy elmondtam az elején, az Európa a felesleg szabályán alapján működik, és a halászati megállapodások papíron jól néznek ki, ám tényszerűen ugye csak akkor működnek, ha betartják. A Mauritania való megállapodásban van egy felesleg szabály, amelyet nem tartanak be. Mert ezt nem tudják, mi, nem tudjuk mi a felesleg, aztán van átláthatóság is az európai megállapodásban Mauritániával. Mauritánia átlátható módon kell megszervezze, betartsa a halászti megállapodásait más országokkal, mint Kína, Törökország, meg más országokkal a megállapodását a mauritániaiak, ugyanakkor nem adják ki ezt az információt. Az EU meg tovább halázgat Mauritániában, mintha nem volna semmi probléma. Az EU sem tartja be ezeket a szabályokat. Ám tudni kell azt is, hogy vajon az európai hajók betartják a szabályokat. Hogy tudhatjuk ezt? Mert csak ha vizsgálódunk. Mikor egy olasz trolleren vizsgálódta ez év áprilisában, azt láttuk, hogy a hajó fedezetén cápauszonyok voltak. Ez tilos európai hajók számára, mégis találtunk a cápauszonyokat a fedezeten. Tehát nálunk is kell ellenőrzéseket folytatni, tehát az nem megy nem, nem helyte az állítás, az európai hajók is szabály, mindenképpen szabályosan halásznak. És ezt felveti az rendőrség kérdését, fontos, hogy a halászhajókat ellenőrizzék, és Gerard is említette a high grading esetet, amely nem volt világos. Bár egyes aspektusai teljesen világosak. Az európai hajókat megmutassák, mennyit fognak, napi szinten kell beadják, mennyi halat fogtak, és mennyi járulékos fogás adódott. Az egyik információ, amit láttunk, és vitathatatlan, hogy a hajó kapitánya a nyilatkozatában kimondja, hogy mennyi halat fogtak, ám a járulékos fogást nem nyilatkozza le. Holott kötelező, hogy minden 50 kiló fölötti járulékos fogást be kell vallani. Egyetlen oldalon sem szerepelt a járulékos fogás, és ezt kapták az ellenőrző hatóságok, ezt információt látták, és nem is gondoltak arra, hogy hogy lehet az, hogy ilyen hatalmas fogásmennyiségnél még 60 kilót sem éri el a járulókos fogás. Hát az ellenőrzés sem működik jól. Merci. Köszönöm, Pável. Nos, azt hiszem, hogy így lezárhatjuk ezt a nagyon érdekes eszmecserét. de néha jobb az, hogyha megismételjük a mondandónkat, ahelyett, hogy csak egymás ellenében szólnánk. És igen, ahogy elmondtam, ez az eszmecsere térsége, területe, tehát vannak, vannak, vannak dolgok, amiket kimondhatunk, elmondhatunk, ami pedig a támogatásokat illeti, Pável, nagyon fontos kimondani azt, hogy, van, hogy illegálisak ezek a támogatások. Ezt mondta a Roduszt kolléga is. Sajnos én támogattam az új hajók gyártásának finanszírozását, illetve támogatását, de ez nem ment át de hogyha kimondunk ilyen dolgokat, akkor nagyon fontos ezt alátámasztani pontos érvekkel, és itt most nem ez történt, úgyhogy erre azért fölhívnám a figyelmet. Nem szeretném azt, hogy, hogy hogyha az Európes és a Greenpeace között pingpongoznánk, hollandok és hollandok között ráadásul, és köszönöm, hogy nem ez történt most, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne térjünk át arra, hogy karikatúrákat rajzolunk. Nagyon fontos volt ez a mai eszmecsere, és ez meg is történt, mindenki elmondhatja a véleményét, ugye? Ulrike, még, még szerettél volna valamit mondani? Még akkor kivételesen megadom a szót. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich muss... Nem, nem ezt akartam mondani. Mindig nagyon nehéz a helyzet, amikor itt olyan dolgok hangzanak el, amik nem felelnek meg a valóságnak. Nekünk azt mondani, vagy ránk, velünk kapcsolatban azt állítani, hogy Mauritániával nem foglalkozunk, hát ez problematikus. Zserárral beszéltünk erről, itt a szakbizottságban is felvetettem a kérdést, ma például napirendre tűztük Mauritániát, a napirendünkön szerepel. Persze, hogy rá vagyunk utalva civil szervezetekre, hogy jelezzék nekünk, hogy egy halászati megállapodás nem működik jól, de ilyenkor azonnal reagálunk is, nem mondják azt, hogy nekünk ez mindegy, nem foglalkozunk vele, nem törődünk vele, és kérem gondoskodjanak róla önök is, hogy a halászati megállapodásokról szóló új történetek is terjedjenek, és nem mindig a régi történetekben vájkáljunk. Igen, teljes mértékben osztom azt, amit kollégánk Erika Urike Rodüszt mondott a közös halászati politikáról. Azt hiszem, hogy nagyon jól ment ez a mai meghallgatás. Én meg kell, hogy mondjam, hogy rosszabbra számítottam, hiszen az Európás, a Greenpeace és így tovább, ez így, így elég, elég érdekes vita. Tisztá, tiszteletben tartottátok a játékszabályokat, és ezt nagyon szépen köszönöm. Most pedig Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Pável, nem tudom, hogy látta-e a napirendünket, mindjárt még beszélünk Mauritániáról. Ulrike Roduszt is megemlítette ezt az imént. Mauritániába megyünk most, és az ottani kérdésekkel foglalkozunk. Majd, de nem ez a következő napi rendi pont, ez majd csak később kerül sorra. Először a négyes napi rendi pont következik, amely kapcsán előkészítjük az Európai Parlament álláspontját a több éves pénzügyi keretre vonatkozólag, a halászati politikára vonatkozóan. Kérem, hogy aki el kívánja hagyni a termet, azt tegye meg, és utána folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. ça Voilà. Donc, euh, je rappelle que cet avis... Rendben. Szeretnék még arra is emlékeztetni, hogy most akkor a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos álláspontunk megvitatása következik. Kérem, hogy aki beszélgetni kíván, az tegye azt a termen kívül. Tu veux parler, tu iras parler après. Tu vas là-bas. Lehet beszélgetni, amennyit csak kívánnak, de majd később vagy odakin. David! Shut up, please. Kérem, hogy rekesszék be a beszélgetéseket itt a teremben. Rendben. Aguilera képviselő jelentését halljuk. A jelentéstevő kapja meg a szót, parancsoljon. Ő mutatja be a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, elnök úr! Az imént parázsvita alakult ki a szupertrólerekről. Nyilván mindenki egy kicsit ideges, de remélem, hogy Lassacskán mindenki megnyugszik, és be tudom mutatni a véleménytervezetemet. Először is egy olyan dologra térnék ki, ami aggaszt. Zajlik jelenleg a vita az új többéves pénzügyi keretről, és sokszor elhangzik, hogy az európai politikának több erőforrásra van szüksége, több pénzre van szükség a migrációs kérdések megoldásához, a külső határok védelmére pénz kell. És a Brexit által keletkező veszteségeket is valahogy pótolnunk kell. Ez mind-mind azt eredményezi, hogy az úgynevezett klasszikus alapok veszélybe sodródnak, Itt most egy nagyon kis méretű alapról beszélünk, ez a halászati alap, amely azonban nagyon fontos szerepet tölt be főként az Európai Unió partvidéki közösségeit illetően. Itt nem csak a halászatról van szó, hanem mindaz, mindarról, ami a halászattal összefügg. Az egész vita arról szól, hogy erőforrásokat csoportosítunk, csoportosítanak át, aztán itt vannak nagyon fontos horizontális témakörök, szociális kérdések kezelése, és így tovább. Ez mind azt eredményezheti, hogy bizonyos alapoktól pénzt vonnak el, amelyek aztán más alapokhoz kerülnek az EU-s költségvetésen belül. Előfordulhat az is, hogy végül az Európai Tengerügyi és Halászati Alaptól is pénzt vonnak el. Számomra fontos volt felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ez az alap, és milyen fontos, hogy a jelenlegi formájában megmaradjon. Ezt mm, ugye, emeltem ki még egyszer a véleményemben is, a véleménytervezetemben. Nagyon fontos, hogy ez az alap továbbra is fennmaradjon, megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen azért, hogy eleget tudjunk tenni a kihívásoknak. Az új halászati politikában, az új rendeletben is megmutatkozott az, hogy ez mennyire fontos új célokat tűztünk ki, új szabályokat határoztunk meg. Ez más szóval azt is jelenti, hogy egyre nagyobb igényeket támaszt a közös halászati politika. Emellett a diversifikáció, a fenntarthatóság is fontos szemponttá vált, az ökológiai szempontok is előtérbe kerültek. És persze itt van a Brexit is, amelyet mindig nagy előszeretettel emlegetnek ürügyként. Szerintem nem hivatkozhatunk a Brexitre, amikor egy ö, ö, kisebb alap, az Európai Halászati Alap kapcsolatos csökkentésekről van szó. Szerintem a Brexit miatt nem szabad csökkenteni ezt az alapot, annak forrásait. Persze meg kell oldani a Brexit okozta problémákat, de az nem megoldás, hogy hát csökken a költségvetés a Brexit miatt, akkor vegyünk el pénzt a különböző alapokból. Egy másik fontos kérdés az, hogy és ezt többen is elmondták nekem az egyeztetések során. Egy további probléma tehát, hogy kevéssé hívják le az alapban található pénzeket. Az alap alkalmazását nemrég kezdtük meg, nyilvánvalóan egy kicsit lassan indulnak be a dolgok, de ez azért mégiscsak aggasztó, hiszen esetleg az lehet az ember benyomása, hogy igen, hát itt nincsenek akkor a költségek, az alapban túl sok forrás van, túl sok a pénz, de nem, ez nem így van. Az alap kezelését kell javítani, illetőleg az administratív folyamatokon kell javítani. És ez nem is ismétlődhet meg, szerintem a végrehajtásban kell javulást elérnünk. A probléma tehát az, hogy nem használjuk fel kellőképpen az alapnyújtotta lehetőségeket, forrásokat. Aztán Itt van a vidékfejlesztés. A vidékfejlesztés szempontjából a helyi csoportok nagyon fontosak, amelyek a partmenti erőforrások felhasználását hivatottak javítani. A diversifikáció, mint láttuk, fontos szempont, és a csökkentés, a, amely a kisüzemi halászatban adódott. Nem helyén való, hiszen ez kulcsfontosságú elem adnak biztosítására, hogy általában a halászati tevékenység fennmaradjon. Különösen az új pénzügyi keret időszakban. Az innovációs politikák pedig minden területen, amely érintett, világosan meghatározhatóak. Mindenképpen hozzáadott értéket kell biztosítani, és az innováció nagyobb támogatásában nagyobb hozzáadott érték adódna. Úgy van ez más területeken is. Lezárás gyanán tehát annyit mondhatunk, hogy a véleménytervezet, tehát mindenki tanulmányozza, szerintem lehet javítani a szövegem, ám arra emlékeztetem még egyszer, hogy mindannyian, mindannyianak szüksége van erre az ágazatra, és én erősíteném a szociális párbeszédet, jobban kéne használnunk az MFF-et, hogy képezzük a szakmabelieket, nincs elég képzés, nincs elég tanúsítvány, kvalifikáció, ahol erre szükség volna. Mindez kapcsolódik az innovációhoz, az infrastruktúrális beruházások fontosságához. Amit mondtam, a képzést nem szabad elfelejteni. Ez rendkívül fontos. A véleményben a hangsúlyoztam hogy az egy kék gazdaság mennyire fontos, ennek nagyobb hangsúlyt kell adnunk, mindeközben nem szabad a hagyományos szakpolitikákat szem előtt éveszteni, ezek is nagyon fontosak. És a halászati, eh, Európai Halászat Ellenőrzési Ügynökség is kiemelt fontosságú, hogy a szövegben is rámutatok, hiszen láttuk, hogy az elmúlt években adott egy olyan tendencia, ahol és a forrásokat csökkentették, holott az ügynökség rendkívül fontos az egész ágazat szempontjából. Szükség van arra, hogy a a fennmaradjon. Van még néhány pont, amire kitér a véleményem, ám most inkább az árnyékelődők és a többi kollega véleményét hallgatnám meg, hogy együtt tudjuk javítani a vélemény szövegét, minőségét, és jobban tükrözze a szakbizottság egészének véleményét. Köszönöm szépen. Éreztem, Várezzel az első hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én Kuhn nev, úr nevében fogok beszélni, aki nem tudott eljönni a közlekedési problémák miatt, vagy csak később fut be. Ám nagyon hálás a jelentéstevő asszony munkájáért és a véleményért, és gondolja, Kuhn úr, hogy nagy kihívások állnak előttünk a szalászló politika jövőjének alakításában, részben a Brexit miatt. Újra kell gondoljuk hogyan lehet bezárni azt a költségvetési hézagot, ami az új halászati alapban adódik 2020 után, amikor is több pénzre van szükség, és nem vagy kevesebbre. Most 0,6%-a, azaz 6,4 milliárd euró, ez nem lesz elég, ami a politika jövője szempontjából. Nem csak azonban több pénzre van szükség, hanem jobb és hatékonyabb struktúrákra. Werner úgy gondolja, hogy kevesebb bürokrácia, kell majd az új alapnak egyszerű, átható struktúrák legyen, hogy ne rójon adminisztratív terheket a végrehajtásra. 50 ezer eurós projektekre nem ugyanolyan szabályok kellenek, mint azokra a projektekre, amelyek 15 milliós eurós költségvetéssel gazdálkodnak. Az arányosság szabályait is fenn kell tartani. A Lisszamű Szerződés 3-as cikke szerint a halászati politikának egy nagyon világos meghatározottsága van, mandátuma, különösen a kis üzemi halászat, amely szimbolikus fontosságú a parti térségekben, hatalmas ö, kihatással lehet a idegenforgalom szempontjából is. A halászok is be kell ruházzanak az, az új halászati felszerelésekbe, hogy a halászta politika céljait megvalósíthassák. Az öreg hajók modernizációjáról is tárgyalnunk kell, nem feltétlenül növelve a kapacitásokat, halászati kapacitásokat eközben. És be kell ruházzunk a jobb fedélzeti munkakörülményekbe is. A felvétel, oktatás, képzés is nagyon fontos, és a lehető legjobb tudományos adatokra is szükség van, és a kóták csökkentése után is túl kell éljenek a kis ö, halászüzemek. Persze hogyan lehet mindezt kisebb költségvetéssel elvégezni? kérdés És Werner úgy gondolja, a ben fix költségvetés van szükség, és a következő halászati alap meg kell fejeleljen az ágazat jövőbeli kihívásainak és benne még egyszer köszönni a jelentéstevő munkáját, aki figyelembe vette ezeket nagyon fontos pontokat. Ezek voltak Werner szavai. Köszönöm szépen, az eremet következik. Grazie, Presidente. Dopo, dopo tre anni dalla sua adozione. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. 2014 márciusában fogadtuk el ezt a dokumentumot, és sajnos azt látjuk, hogy nem kielégítő a helyzet, mint egy 6 milliárdot használtunk csak fel, vagy még kevesebbet, tehát nem aknáztuk ki a lehetőségeinket. 0,6%-ról beszélünk, az MFF 0,6%-áról, amely nagyon jól mutatja, hogy, hogy mennyire nem tűnik fontosnak ez az egész. láttuk, itt közben technikai probléma jelentkezik. Ah, c'est ton micro qui fonctionne pas, Rosa. Change de micro, s'il te plaît. Azt hiszem, hogy a mikrofonnál van a baj, úgyhogy ezt kellene, egy másik mikrofonhoz kellene átülni. Désolé, hein? No problem. Okay. Vas-y. It's okay now? C'est bon là? Okay. Vas-y. Sorry. Allora, dicevo, dopo tre anni dalla sua adozione, marzo 2014, il... Tehát még egyszer, akkor 2014 márciusa óta nem megfelelő a helyzet, hiszen a rendelkezésre álló források mintegy 1,4%-át használtuk fel, 6 milliárdot mindössze. 1,6%-át teszi ki a halászati politika a teljes MFF-nek, úgyhogy ez azt mutatja, hogy nem számít igazából fontosnak. Az elmúlt esztendőkben krízisen ment keresztül ez az ágazat, és 2%-kal csökkentették átlagban évente a halászatot, ez hatással van a jövedelemre. Bizonyos országokban, például Olaszországban nagyon sokan elhagyták ezt a ö, ágazatot, több ezer halász véget vetett tevékenységének. Itt most egy fenntartható tengeri ágazatról beszélünk, illetve a kék gazdaságról, de hát nézzük meg, hogy milyen hatása volt az eddigi lépéseinknek. Egyértelmű következményekkel kellett számolni. Katasztrofális a halászok helyzete, és ezen kívül nem tudták tevékenységeket úgy folytatni, ahogyan szerették volna. Egyre nagyobb az aggodalom az én országomban, de szerintem máshol is ugyanezt tapasztaljuk. Dühösek az emberek a halászati politikára, illetve annak az eredményeire. Nincs beruházás ebben az ágazatban, hiszen évek óta nem kaptunk stratégiai iránymutatást az Európai Unión kívül sokkal erősebb a stratégiai összpontosítás, és ez azt jelenti, hogy a halászati termékeket máshonnan fogjuk beszerezni. Ezen kívül óriási az administratív teher, nagy a bürokratikus teher, ez pedig azt jelenti, hogy fontos, hogy lépjünk, és egyelő játékteret biztosítsunk a halászoknak nagyobb mértékű és hatékonyabb ellenőrzésre van szükség az importra vonatkozóan, hiszen így könnyíthetnénk a halászok helyzetén. Így is. Megfelelő rendszerre van szükség, megfelelő fegyelemre, hiszen a jelenlegi rendszer nem, rendszerben nem kapnak támogatást a halászok, vagy nem tudják kiaknázni a lehetőségeiket, sőt, vissza kell téríteniük az előző években kapott támogatást, hogyha megszekték a szabályokat. Módosítókat fogok benyújtani. Beszéltem már a bürokratikus szabályok összetételéről, illetve bonyolultságáról, a halászat fontosságáról a partmendi közösségekben, illetve modernizációra szorul ez az ágazat, hozzáférhetőnek kell lennie a tudományos adatoknak, beszélnünk kell az érintettekkel, az illetékesek, illetve a tudományos terület képviselőivel. Köszönöm, mondja az elnök. Valóban, általában az FTD minden, mindennel szembe megy, és nagyon kevés konstruktív ötlettel rúkol elő. Most úgy látom, hogy ismét ezt kaptuk, de hát azért köszönöm szépen. Gracias también a la, a la ponente, a la señora Aguilera, eh, por su, en fin, excelente papel. Köszönjük szépen Aguilera asszonynak a vélemény elkészítését. Én is osztom azt a véleményt, miszerint egy nagyon is szükséges alapról van szó, szükség van egy olyan eszközről, amely a halászati közösségeket segíti. Nem szabad hagynunk, hogy ez felvizeződjön. Egy nagyon fontos pénzügyi eszközről van szó, amely kielégíti az ágazat igényeit. Ami pedig a pénzügyi kérdéseket illeti, keményen kell dolgoznunk azért, hogy megfelelően működjön ez az alap, illetve megfelelő mértékű legyen feladatunk, hiszen nagyon sok mindent megpróbáltunk már megvalósítani. Gondolok itt a visszabadovási tilalomra, de azt hiszem, hogy sokkal célirányosabban kellene megfogalmazni a követeléseinket, és tudnunk kellene pontosan, hogy mit akarunk energiahatékonyságot, fenntarthatóságot, és így tovább. Ez rendkívül fontos. Ami pedig a partmenti ágazatot illet, illetve a kisüzemi halászatot, Galíciában ez rendkívül fontos. Nagyon sokféle halászati tevékenységet folytatunk, de főleg főleg a gazdasági igényeket kell szem előtt tartani a kisüzemi halászokkal ra gondolok elsősorban. Azt is láttuk, hogy alacsony szintű az alap megvalósítása, meg érvényesítése, de hát ugye vissza kellett fogni a kifizetéseket, későn indult el az egész rendszer. Tehát azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk, akkor van magyarázat a háttérben. Aztán még valami, az akvakultúra. Európában, hogyha megnézzük a listát, Spanyolországban, illetve máshol mi a helyzet? Hát azt látjuk, hogy aggasztó a helyzet, és hogy nem csak a, a finanszírozás áll a háttérben. Ahogyan Valesza képviselő is elmondta, az administratív teher óriási, minden összekapcsolódik. Zárásképpen. A képzés. Ebben az ágazatban nagy problémát jelent az öregedés, ezen kívül képeznünk kell a tudósokat is, tehát erre is külön, külön forrásokat kell szállni. Nos, köszönöm, most pedig megadom a szót Nomátiszonnak, aki az Európai Bizottságot képviseli. Tessék! Merci, Monsieur President. Uh, eh, honorable members uh, of the committee. Tisztelt szakbizottsági tagok, üdvözöljük a véleménytervezetet, amelyről ma eszmét cserélnek. A többéves pénzügyi keret, a jelenlegi többéves pénzügyi keret harmadik évében járunk, most látjuk az első eredményeket. Megerősített Kiterjesztettük az adatgyűjtést és az ellenőrzéseket a közös kezelés alatt álló részre vonatkozólag, emellett a szélesebb körű kék gazdaságra is jobban fókuszálunk, amelyet az e jelentéstevő is említett. A jelentéstevő és a legtöbb képviselő is hangsúlyozta, hogy a források lehívása nagyon alacsony mértékű, Egyrészt annak tudható ez be, hogy az MFF szabályozást későn fogadták el, de egy további ok az, hogy a tagállamok is késlekednek. Az Európai Bizottság emlékeztette a tagállamokat, hogy nevezzék ki a hatóságokat, ez ugye az első lépés a végrehajtás irányába, ugyanis a visszatérítés, a visszafizetés csak így történhet meg a költségvetésbe. Vella biztos úr ezt ismét meg fogja már említeni a halászati tanácsban, arra biztatva a tagállamokat, hogy nyújtsák be a fizetési ö, igényeiket. 27, a 27 tagállamból 21 nevezte ki eddig az illetékes hatóságot, további 6 tagállamnak kell ezt megtennie, és addig a visszafizetés, visszatérítés nem történhet meg e 6 tagállam esetében, amíg ez meg nem történik. Továbbra is gondoskodni kell a tengerek és óceánok épségéről és a az akvakultúra és a halászat fenntarthatóságáról, erről szól a véleménytervezet. Az elmúlt években nagyon sok minden történt ezeken a területeken, főként a tengeri ökoszisztémák megőrzése és az EU-s flotta profitabilitásának növelése kapcsán, de vannak azért továbbra is kihívások, jelentős társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági kihívások. Emellett az úgynevezett Blue Economy, a kék gazdaság és a fenntartható partmenti közösségek kapcsán vannak még kihívások. A partmenti közösségek, mint tudjuk, nagyon fontos szerepet játszanak, a helyi fejlesztési stratégiák támogatása nagyon fontos, így tudják a helyi partmenti közösségek elérni a, a potenciáljukat. Emellett nagyon fontos, hogy megteremtsük az előfeltételeit annak, hogy az úgynevezett Blue Economy, a kék gazdaság beváltsa hozzáfűzött reményeket. Beszéltünk a késedelmekről, mindenképpen szükség van arra, hogy egyszerűsítsük a rendszert. Például, ami a struktúrát illeti a végrehajtást, és az administratív terheket, mint a kedvezményezettek, mint a, az illetékes hatóságok esetében. Az Európai Bizottság folyamatosan dolgozik azon, hogy hogyan lehetne az egyszerűsítést elérni. Köszönöm szépen. Egy apró megjegyzés, mielőtt megadnám a szót Agéjának. Arról beszéltünk, hogy késlekedett az Európai Parlament a szöveg elfogadásával, de hát én jelentéstevő voltam ebben a tévében. Három hónapos volt a késedelem a trialógus esetében. Először is a tanács miatt, illetve azért, mert nem működött együtt akkoriban a biztos. Erre konkrétan emlékszem. Tehát nem mondjuk azt, hogy a tanács és a parlament volt ennek a hátterében, nem. A a tagállamok nem ö, voltak együttműködőek, és ezt fontosnak tartottam pontosítani. Most pedig azonnal megadom a szót a jelentéstevőnknek. Tessék! Gracias, presidente. Yo agradecer las intervenciones de, de los colegas. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégák hozzászólásait is. Biztos vagyok abban, hogy lehet még javítani az első véleménytervezeten. Ami a kiadásokat illeti, ez természetesen fontos téma. Ahogyan Kadek úr is mondta, a leg, az egyik döntő tényező az, hogy az operatív programokról nagyon későn döntöttek, és az a finanszírozási eszköz, amely a tagállam rendelkezésére áll, nem megfelelő. Másrésztről akkorák a bürokratikus terhek, az administratív terhek, hogy sok szükséges intézkedést nem is lehet végrehajtani. Ezért örülök annak, hogy a bizottság képviselője elmondta, hogy foglalkoznak a témával, mert bizonyos intézkedéseknél a végrehajtásban tényleg nagyon nagy gondok vannak. Remélem, hogy sikerül ezeket időben orvosolni. Az én hazámban sok intézkedést nem lehet végrehajtani, és éppen ezért nincs is elég forrás. Remélem, hogy ezt a problémát előbb-utóbb sikerül megoldani. Ugyanis a végrehajtás hiányát, a források lehívásának hiányát újra és újra felhozzák, mint indokot, hogy hát akkor az alap pénz, az alap forrásai csökkentség. Ennyit szerettem volna elmondani. A tagállamok panaszkodnak, hogy nem elég nagy ez az alap, de aztán mindent megtesznek azért, hogy nem tesznek meg mindent azért, hogy ezt lehívják. 16-a a módosítók benyújtásának a határideje, tehát egy héten belül, 20-án vagy 21-én fogunk szavazni novemberben, aztán természetesen átkerül a Költségvetési Bizottsághoz ez a kérdés. Köszönöm szépen! Japánban járt egy delegáció, sajnos én egészségügyi okokból nem tudtam elmenni Japán, Japánba. Szeptember 18 án indult ez a delegáció, Vernál, minden rendben, te már meg elmondtad a, a saját mondókádat. Na nézzük, Mátó kolléga vezette ezt a delegációt, úgyhogy neki röviden meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Mindennyien megkapták a jelentést. Úgyhogy nem akarom most nagyon részletesen taglalni, ám nagyon fontos és érdekes misszió volt ez. Ne felejtjük el, hogy Japán nagyon jelentős halász hatalom, és nagyon fontos partnerünk. És ez több mint indokoltá tette, hogy küldjünk oda delegációt. A mindig nagyon sűrű a napi rendünk ezen missziók során. Most is ez történt, túl sok, talán túl, túl szerveztük, túl sok találkozóval, de sikerült nagyon sok szervezettel, magán és köztestületekkel találkozni. Persze az EU delegációnál is jártunk, és megvizsgáltuk a képzési intézményeket, és Biahara professzorral találkoztunk. Nagyon izgalmas volt ez az aspektus, és a képzés, oktatás aspektusa. Két-három fő témára próbáltunk koncentrálni. A japán problémák nagyon hasonlóak az Európai Unió problémáihoz, de ezt úgy nem gondolják. Hasonlóak volt a lokáció egy jelentős kérdés, mint nálunk. Az óceán védelmére vonatkozó intézkedések meghozatala, illetve az, hogy megvédjék a olyan kis halász üzemeket, családi gazdaságokat, vagy hát artizán halászatot. Tehát nagyon hasonlóak a problémák és a célok Európában és Japánban. Első találkozunk, során nem sokat beszéltek a védelmi és ellenőrzési rendszerekről, de folyik vizsgálat és hogy a saját termékeikre való hatásokat jobban vizsgálják, mint a külső tényezőket, az ellenőrzéseket legalábbis így szervezik, így láttam én legalábbis. Ugyanakkor jelentősen, folyamatosan frissítik a jogszabályaikat, a japánok most is folyik egy ilyen jogszabályát, alakítás, ajánlásokat vizsgálnak, amelyeket jövő év elején vezethetnek be, hogy javítsák a mostani helyzetet. Nagy beruházások is történnek. A látogatásaink során senki sem panaszkodott a beruházások vagy a pénz hiányáról. A kutatás területén például Japánban. Elégségesek a beruházások, úgy tűnik. Nagyon jó struktúrált, nagyon rendezett, jól szervezett ország és ez látszik itt is, az intervenciók, a jogszabályok végrehajtása is nagyon jó struktúrál. Nem igen térnek el a jogszabályoktól a működésben. Én legalábbis így láttam, biztosan más delegációs tagoknak is lesz véleménye mindenről, majd kiegészítve az én mondandóimat. Japán olyan országnak bizonyult tehát, amely további érdeklődésünket tarthat számot. Részt vettünk egy hajnali négy órás halaukción, hal eh, piaci kikiáltáson. Nagyon izgalmas volt, tehát a hagyományos módját látni a hal értékesítésének. Úgy csinálják, hogy régen, tehát a fagyott tunának a farkát levágják, azt teszik ki. Tehát egy nagyon megvizsgálják a, a, a piacon a, a hús minőségét, zsírtartalmát. Tehát egy, egy, egy a ládán kiáltozva árulja a kikiáltó, de igazából nem is címkézik a húst, tehát mindenki tudja, hogy melyik hal kié, tehát nagyon régi módi módon folyik a, az aukció, videót is csináltam róla, különösen a, a, a fagyaszt, fagyasztott tonhal árusítása folyik nagyon izgalmas módon. Közvetlenül vannak kapcsolatban az árusokkal, még a friss húst nem akció árulják, hanem rendes marketing csatornákon. Köszönöm szépen, és most a következő rövid hozzászóláshoz adom meg a szót. Köszönöm szépen, nem voltam, nem vettem részt ebben a delegációban, de Izabel Toma arra kért, hogy osszam meg a megjegyzéseit ezzel kapcsolatban. Először is azt mondta, hogy nagyon érdekes volt számára megvizsgálni azt, hogy a nemzeti piac, a japán nemzeti piac, illetve a nemzetközi piac hogyan szerveződik ebben az országban, nem importál Japán, azért, mert a, a japán flotta eleget termel a lakosság számára. Azonban az utóbbi időben a piac hiányosságainak átfedésére kénytelenek voltak importálni. Ez azt jelenti, hogy Dél-Kelet-Ázsiából, Dél-Koreából érkeznek, érkezik halálomány, ezeket ellenőrizniük kell. Tomasszony úgy gondolja, hogy a Japán és az Európai Unió közötti halászati megállapodás értelmében nem ellenőrzött hal állomány is bejuthat, és ezért nagyon fontosnak tartja a további lépéseket. Úgy érzi, hogy a halászati bizottságnak mindenképpen állást kell foglalnia. Pardon. Merci, Ricardo. Köszönöm szépen, Ricardo. Gabriel? Köszönöm szépen, erre szeretnék reagálni. Igen, nagyon is aggódtunk emiatt, az illegális halálomány miatt. A megállapodásban lennie kell egy konkrét bekezdésnek, amely a halászati, a halászati tevékenység hatásával foglalkozik. Ez fontos számunkra, illetve az Európai Unió számára is. Tudjuk, hogy nem önellátóak, nem önellátó ez az ország, tehát most már nem termelnek eleget. Nagyon nagy figyelmet szánnak az akvakultúrára, és nagy beruházásokat tesznek ezen a területen. Azonban, amet, amit nem sikerül megtermelniük, azt importálják, és nem tudom, hogy ez megfelelő ellenőrzési körülmények között történik el, hiszen igazából nem tudtak egyértelmű magyarázatot arra, adni arra, hogy milyen ellenőrzési mechanizmusokkal dolgoznak. Így megvan a veszélye az IUU halál, halálomány beérkezésének. Például mi történik akkor, hogyha nagy halászhajók érkeznek a kikötőben, nem volt egyértelmű, hogy milyen ellenőrzések történnek. Azt kértük, hogy az illetékes hatóságokkal hagy találkozunk, de erre sajnos nem volt lehetőség. Igen, azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt a kérdést tisztázzuk majd. Tessék! Eh, sí, presidente. Yo creo que ha dicho... Köszönöm szépen, elnök úr. Az, amit Ricardo mondott, nagyon érdekes volt. Talán érdemes lenne a szakbizottságunknak készítenie egy szövegtervezetet, hogyha megszületik a megállapodás Japánnal. Nyilván a koordinátoroknak kell ebben a kérdésben döntenie, de érdemes lenne erről beszélni. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Köszönjük szépen, köszönjük Gabriel. Köszönöm a delegáció beszámolóját nagyon-nagyon nagy munkát jelent egy ilyen delegáció, ez sosem pihenőidő. Néha azt mondják, hogy jaj, hát ellátogatunk Japánba, ez biztos láblógatás lesz, de aztán az ember azt látja, hogy bizony nagyon sűrű a program. Rendben. És most pedig zárt ülés keretében folytatjuk az ülésünket. Akik nem tartózkodhatnak, azokat arra kérem, hogy hagyják el a termet. Voilà, voilà. Et ils s'en vont vite, si possible. Kérem gyorsan hagyják el a termet azok, akik nem illetékesek maradni. Quickly.